liebe Kolleginnen und Kedves kolléganők és kollégák, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Örülök, hogy megnyithatjuk a lár a zajról szóló meghallgatást, és üdvözlöm Argyustina Skriplót, remélem jól ejtettem a nevét, a lengyel közlekedési minisztérium államtitkárát, tehát üdvözlöm a nagy delegációját is, a zaj nagy probléma, meg kell oldanunk, hogy a mobilitásnak jövője legyen. És elég gyakran beszéltünk már erről a témáról, és az első panel Bernard Berger, panelje, Mark Whittle, a Brit Stratégiai és Kiértékelési Központból érkezett, fejenként 10 percük van. Nem tudom, hogy melyikük szeretné kezdeni. Tisztelt parlamenti képviselő! Um, first of all, I would like to thank you. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani érdeklődésük iránt hogy érdekli önöket a zaj irányelv, hogy megszervezik ezt a meghallgatást. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, hogy szólhatok önöknek arról, hogy hol tartunk, hol tart a zaj irányelv. Az EEA eh, eh, nemrég publikálta a Zaj Európában ma nevű tanulmányát. És a legnagyobb zajkeltő a közúti zaj. 125 millió embert érint Európában a közúti zaj. Még nincs teljes képünk, ennek pedig az az oka, hogy késik az irányelv átültetése. Szerintem ezek a számok inkább alulbecslések. És ez azt jelenti, hogy az Európai Unióban 30-50 ezer haláleset köszönhető ezeknek a környezeti kihatásoknak. És ez a második helyen áll a légi zajszennyezés mögött. Azonban közvetetten érinti az egészségügyi ellátórendszereket, a zaj csökkenti a termelékenységet, és így káros az európai nemzetgazdaságoknak is. Ennek következményeképpen az Európai Unió 2020-ig tartó akcióprogramjában kötelezettséget vállalt, hogy csökkenti a zajszennyezést az Európai Unióban. Hogy közelebb jusson a WHO ajánlott zajszintjéhez. Ez pedig azt jelenti, hogy zajpolitikára van szükségünk, amelyet a legutóbbi tudományos ismeretek alapján kell kialakítani, csökkenteni kell a zajforrásokat, és a várostervezésben is új utakon kell járnunk. A zaj problémája nem oldható meg egyedül az Európai Unió vagy a tagállamok által, hiszen a helyi és regionális szereplőket is be kell vonni. Saját perspektívánkból, és itt a bizottság nevében beszélek, két fő célkitűzésünk van. Először is a zaj forrásokkal szeretnénk foglalkozni a közös piacon, úgy, hogy szabályozzuk például a maximális hangszinteket de szeretnénk egy közös európai megközelítést is kialakítani, hogy jobban menedzseljük a zajszintet. Ezt pedig a környezeti zaj irányelve szeretnénk elérni. Ennek a célja, hogy közös európai megközelítést érjünk el, hogy megszüntessük vagy csökkentsük a környezeti zajnak való kitettséget. Hogy ezt elérjük, az irányelv két megközelítést alkalmaz. Először is adatgyűjtés van a zajlakoló kitettségről, hogy mindenkit megfelelően tájékoztatni tudjunk, hogy milyen zajszennyezésnek van kitéve. Egy nagyon érdekes másik szempont pedig a cselekvési tervekről történő konzultálás és a irányelv részét képzi a közmegkérdezés. Úgy gondolom, hogy el kell mondani azt is világosan, hogy nincsenek határértékek, nincsenek célértékek, és nincsenek a tagállamoknak sem intézkedések előírva, hogy mit tegyenek. Ez a tagállamok dolga. A pontos, megbízható, összehasonlító adatok begyűjtése tekintetében nagyon lényeges, hogy közös módszerink legyenek. Hiszen, hogyha különböző módszerink vannak, akkor az eredményeket nem tudjuk összehasonlítani. Éppen ezért egy nagyon lényeges előrelépés lenne, hogy 2015-ben megállapodtunk egy közös zajszint mérési módszerben, melynek Knossos EU a neve. a zaj szennyezés megállapítására különféle módszereket alkalmaznak a tagállamok. A tervezett irányelv harmadik melléklete ismét arról szól, hogy közös megközelítést alkalmazzunk. A bizottság már nagyon szorosan figyelemmel kíséri a WHO ajánlásainak helyzetét Európában. A javaslatainkat természetesen szeretnénk a tagállamokkal is megvitatni. A kettes és hármas melléklet az Európai Bizottság teljesítményprogramját vázolja. Ez a REFIT program, biztos vagyok benne, hogy ismerik. Alapvető célja hogy felmérje az adott helyzeket, hogy ki értékelje a kritériumok megvalósulását. Ezeket pedig eh, ezen a dián soroljuk fel. A kiértékelés megnézi, megvizsgálja, hogy sikerült-e az irányelv célkitűzéseit eh, megvalósítani. A hatékonyságot, a koherenciát, relevanciát, tehát nagyon fontos, hogy a többi Európai Uniós jogalkotással koherens legyen. Nagyon fontos még, hogy jelent-e hozzáadott értéket ahhoz, amit a tagállamok saját maguk is megoldanak, tehát hogy van-e európai hozzáadott értéke. Az Európai Bizottság RIFIT iránymutatói alapján már egy úti tervet is publikáltunk 2015. novemberében, ez megtalálható a honlapon, és az úti terven pedig részleteiben is meg lehet nézni az általunk vizsgált kérdéseket. A bizottságnak természetesen tanulmányoznia kell az eredményeket, és külsős kutatókat bíztunk meg, hogy több adatot kapjunk az érintettektől. Az irányelv hatásának a kiértékelése workshopok segítségével is történik. Ennek alapja a dokumentumunk, amely még nem végleges. Biztos vagyok benne, hogy értik, hogy az informális kiértékelés pillanatában még nem mondhatunk semmit a saját eredményeinkről. Azonban a tanulmány eredményei mellett egyéb elemeket is figyelembe kell venni, mint például a köz konzultáció és a bizottság többi ágával is konzultálni kell. Lehet, hogy különböző eredményekre jutunk, de nagyon fontos az, hogy teljesen átláthatóak legyenek a kiértékelések, a mieink és a többiek, és pedig ugyanazon a honlapon ugyanakkor. A következő a végrehajtási jelentés, amelyről az irányelv szól, 2017-ben esedékes. Ez is főleg a végrehajtásról szóló tanulmány kiértékelését mutatja majd, és az Európai Unió akusztikai környezetét is szeretné jobban górcső alá venni. A kiértékelés eredményétől függően, amit 2017-re tervezünk, további lépéseket is betervezhetünk a politika tekintetében. És most összefoglalom, létezik a zaj kiértékelési módszer, amelyet a tagállamoknak 2018 végéig végre kell hajtaniuk. Megvannak a válaszadási kapcsolatok, és ezeket természetesen a tagállamokkal meg kell beszélni. Úgy tervezzük, hogy a kiértékelési jelentés az év végén a külső tanulmány alapján készül el, és végezetül pedig a második végrehajtási jelentésre kerül sor 2017 elején, amelyben a következő lépésekre tehetünk javaslatot a zajpolitika tekintetében. Köszönöm szépen. Köszönöm. És köszönöm azt is, hogy kiválóan betartotta a felszólalás időt. Ez volt az első előadás, amit meghallgattunk. Most már Peter fogjuk hallgatni a stratégiai központ munkatársát. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm az európai parlamenti képviselőket, hölgyeim és uraim. Mark Whistle-nek hívnak, a Center for Strategy and Evaluation Services munkatársa vagyok, és a, az, a közlekedési zaj irányelv, vagy hát zaj irányelv kapcsán vizsgálódtunk, akusztikus szakemberekkel közösen, és persze közgazdászokkal, környezetvédőkkel, jogászokkal elemeztük a költség hatékonyságát a különböző tervezett, illetve létező intézkedéseknek. Nos, Két fő feladatunk volt, ahogy Brüge úr is elmondta. Először is az irányelv tartalmazza a követelményt, hogy öt évenként a végrehajtást felül kell vizsgálni, ez benne van az alapszövegben, és értékelni kell a végrehajtással kapcsolatos problémákat, meg kell őket próbálni kiküszöbölni, javaslatokat kell tennünk. A második feladat pedig a REFIT programhoz való hozzáigazítás. Ennél végeztük a munkánkat. A végső formájában a jelentésünk évvége fele fog megjelenni, december 16 által tervezzük. Nem akarok most részletekbe menni, hogy milyen metodikát használtunk, de nagyon komoly, tudományos, több mint száz szervezetet megkérdező felmérést folytattunk, és nagyon sok feedbacket kaptunk a legkülönbözőbb érintettektől, akik segítettek értékelni a, az intézkedéseket. Nos, mi milyen alapon értékeltünk, mit vizsgáltunk? Vizsgáltuk a tipikus értékelési szempontok alapján az intézkedéseket. Egy bizottsági külső szempontrendszer alapján, ennek az END volt a rövidítése. És akkor most minden értékelési kritérium kapcsán elmondanám, hogy mire jutottunk. Relevancia. Mennyire releváns az irányelv? A környezeti noise, a zaj megközelítésének feltétlenül közösnek kell lennie, ezzel egyetértünk, minden ebbe az irányba mutat. Európai szinten kell történnie, a tagállamokat meg kell győzni a közös adat kezelésről, adatszolgáltatás szükségességéről. Ez nagyon sok technikai, műszaki feltételt is jelent, a Knossoszra is utalnék itt. Maga a cél, a relevancia cél, középtávú, közvetett cél, a szélesebb körű cél az, hogy a nép egészség, a közegészségügyi mutatók javuljanak. Ezek a hosszabb távú céljaink és hogy ennek megfelele, megfelelnek az intézkedések, ezt vizsgáltuk. Tehát ez az irányelv csak egy köztes lépés, és csak egy sok szükséges közül a fő cél érdekében, amely a lakosság egészségének javítása. Ami a második ö, célkitűzést illeti, vagyis ö, a forrásjogalkotás megvalósulását, Ilyen szempontból nagyon relevánsnak találtuk az irányelvet. Az IND, az END pontosan ezeket várja el, hogy a közlekedési zaj forrásokat feltárjuk, határértékeket írjunk elő, ezek mérésé, betartását ellenőrizzük hely, helyszínen, és összehasonlítóvá, hatóvá tegyük az adatokat. Ami a koherenciát, a belső koherenciáját a szövegnek illeti, itt már jogi részleteket kellett vizsgálnunk, a definíciókat, más jogszabályokkal egyenként összevetnünk a cikkeket. Úgy találtuk, hogy az irányelv alapvetően belsőleg koherens, de a külső koherenciáját lehetne, pontosabban a belső koherenciát is lehetne még javítani pontosabb definíciókkal, de alapvetően koherens szövegről beszélünk. A tagállami felelősségek világosan definiáltak, viszont nem egyértelmű egy-két területen, hogy milyen intézkedések tartozhatnak a zajcsökkentő intézkedések körébe, és hogy melyek a kötelezők, és melyek nem, és melyek nem annyira, és hogy milyen kritériumok alapján lehet ezeket az intézkedéseket megfogalmazni. Ezt a, az érintettek vetették föl. Ami a külső koherenciát illeti, vagyis azt, hogy más EU jogszabályokkal mennyire van összhangban a környezeti zajról szóló irányelv, például ugye a forrásnál mért zajról szóló EU joggal, azt látjuk, hogy ezek kölcsönösen összhangban vannak egymással. A stratégiai zajszűrés szűrés illetve a kibocsátási szintek megállapítása, a helyi cselekvési tervek kialakítása mind-mind a többi joganyagban is benne van, hogy mennyire megvalósítható, fenntartható lesz ez a jogszabály. Több érintettel beszéltünk, például az ipari zaj kapcsán ez különösen kényes kérdés, az END és az IED, vagyis az IPPC összehangját vizsgáltuk. Általában nem láttak az érintettek ebben gondot, nem látnak átfedésekben, nem látnak átfedéseket a szabályok között, és ha van is ilyen, azt nem tartják nagy bajnak. Ami a hatékonyságát a tervezetnek illeti, úgy érezzük, hogy ez sokkal eredmény orientáltabb a közös megközelítés révén, a Knossos metodika révén főleg, amióta az irányelvet elfogadták, a tagállamok felében kiderült, hogy nekik nem is volt saját zaj joganyaguk, és erre, arra kényszerültek, hogy ilyet alkossanak, és hogy egyáltalán elkezdjék mérni zajszennyezést. Tehát így lemehet a politika az európai szintről a, a tagállami szintre végre, amire ugyancsak szükség van a közös fellépés mellett. Különösen köszönhető ez a Knossosnak, ahogy Bőger is elmondta, amelynek az eredményeképpen egy közös értékelési metodikája van most már a bizottságnak, és ez nagy áttörés. A közös megközelítéshez tartozik az is, hogy a hú, irányelveket is figyelembe vegyük, és ez is jobban sikerül immár, mint korábban. Ami a másik célkitűzést illeti, vagyis hogy a forrás jogalkotót jobban kell tájékoztatni. Itt egy kicsit differenciáltabb a kép. Egyfelől itt is történt előrelépés. A különböző közlekedési ágazatok döntéshozói egyformán ö, referenciának tekintik az endet, az IND-t, mindenhol megemlítik, és a a source legislation kapcsán végzett konkrét munka kapcsán is szó van róla. Ugyanakkor nem elég jó még a lakosságot sújtó zajszintek mérése, illetve ezen szintek és normák integrációja a helyi joganyagokba. Összehasonlíthatósági problémák vannak a különböző adathalmazok, és ezek alkalmazása során az érvelésben. De a jövőben ez a helyzet tisztázódhat, azt reméljük, hogy átfogóbb, egységesebb, erős joganyag jön majd létre. Ennek már van jele, az IEA Zaj és Európa című jelentése szól erről. Ami a hatékonyság további szempontjait illeti, egy kicsit problémaként értük meg az egyes és kettes kör közötti adat halmazok összevethetetlenségét. Késtek ugyanis a beérkező adatok. Ez arra vezethető vissza, hogy az egyes tagállamok teljesen más metodikát alkalmaznak, mint mások. Egyesek decentralizáltak, mások centralizáltak Egyesek sok szereplőt hallgatnak meg, mások senkit sem, és akkor itt a pénzügyi válság kapcsán nyilván ez a helyzet nem vált könnyebbé. Az eszem ennek szempontjából az adat teljesség elfogadhatónak tekinthető. Köszönöm szépen. Akkor most a kérdések következnek. Wim van de Kamp. Um, meneer de voorzitter, dank u zeer. Köszönöm, elnök úr. Először is várok egy picit, hogy tudják követni, amit mondok. Három kérdésem van Berger úrhoz. az elhangzottak alapján azt mondhatjuk, hogy a közutak több kárt okoznak, mint a vasutak? Sokkal több zaj keletkezik a közúton, mint a vasúton. Ezt megerősíti? Második kérdés. Harminc és 50 ezer közötti a halottak száma évente, kizárólag zaj károsodás miatt nem igazán tudom érteni, hogy hogyan végezték el ezt a számítást. Talán meg tudná magyarázni, hogy jöttek ki ezek a számok? Harmadik kérdés. 2002-es irányelv. A bizottság végzett egy felülvizsgálatot ezzel kapcsolatban, vagy még mindig ennek az irányelvnek, a 2002-es irányelvnek a végrehajtásának a fázisát éljük? Ezek a kérdéseim Berger úrhoz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Számos kérdés merül fel a zaj tekintetében, és a zaj nagyon bosszantó, a tagállamok is bosszantó, tehát legyen ez közúti forgalom, vagy vasúti tehát nem az a helyzet, hogy az Európai Bizottság ne tett volna semmit. Emlékezhetnék például itt a CEF-re, hogy igazából a vagonállományt modernizáljuk, de ezek az elmúlt időkre voltak jellemzőek, de ez már elmúlt, és viszonylag keveset hallottunk konkrétumokat. Tehát természetesen nem fontosak ezek a kijelentések, de tudnunk kell, hogy hova akarunk eljutni. Tehát az Európai Unióban létezik kelet és nyugat között egy nagy különbség. Tehát Németországban a legtöbb szerelvény a sínen, de szerintem jogosan állítható, hogy Németország jó úton halad, ami a kocsipark modernizációját illeti. A többi tagállam talán nem tud ugyanilyen sebességgel előre haladni, tehát úgy, hogy igazából nem nagyon van elmozdulás. A kérdésem a következő bulcasszonynak is elmondtam már, nem lenne jobb azoknak a tagállamoknak mondjuk egy ilyen selejtezési prémiumot felkínálni, hogy modernizálják a kocsiparkjukat? És egy másik kérdésem, hogy milyen jogalkotási lépéseket tervez a bizottság, vagy, vagy tervez -e egyáltalán valamit, és a politikai szint az emberek szemében igazából nem lép. Mindenképpen foglalkozunk kell ezzel a témával. Hogyha valamit rosszul mondtam, akkor kérem, korrigáljon. Köszönöm szépen. Akkor most Jackie Foster. Köszönöm, elnök úr. Szerintem pont jó az időzítés, hogy erről a témáról meghallgatást szerveztünk, nagyon fontos ez a téma. És tudom, hogy az elnök úr is olyan helyen lakik, ahol nagyon sok a vasúti közlekedés okozta zaj. Én szinte folyamatosan hallgatom a repülőket, úgyhogy szinte mindannyian olyan helyeken lakunk, ahol a közlekedés okozta a zajokat el kell, hogy viseljük. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk ezt enyhíteni. Nagyon sok ország technológiai megoldásokat keres erre, és erre is kell, hogy gondoljunk. Úgy gondolom, hogy az teljesen jogos, hogy legyen irányelvünk erről a témáról, és próbáljuk néz, megnézni, hogy a 21. században hogy tudunk ebben a témában előrelépni. Vannak persze aggájaim. Egyrészt néhány téma esetén, amikor meg kell változtatni a szokásos eljárást, akkor úgy nevezett tények kerülnek elénk itt a közlekedési szakbizottságban. Emlékszem arra, hogy nemrég a közlekedési szakbizottságban a tengeri közlekedéshez használt üzemanyag szociális aspektusról beszéltünk, és elhangzott, hogy százezrek, több százezer nő veszíti el a magzatát a terhesség alatt, mert nagyon közel laknak olyan területekhez, ahol tengeri hajózás történik, és ennek az oka az üzemanyag. Az ilyenfajta információval ugye a közlekedési szakbizottság felnőtt embereit célozzuk meg, felnőttek vagyunk, úgyhogy ezeket nem is kell megmagyarázni nekünk. Fandenkamp úr kérdésére utalnék. Azt mondta, hogy 30 és 50 ezer közötti a halottak száma évente a zajkárosodás által okozott halottak száma. Kik ezek az emberek? Hol halnak ők meg? Van esetleg olyan halotti bizonyítvány, ami megállapítja, hogy zaj miatt halt valaki meg? Persze biztos, hogy az egészséget érinti, hogyha valaki zajos területen lakik, de azért ezek az adatokat jobban végig kéne gondolni. Ahogy a kollégák is mondták, sok tagállamban még nincsenek is eléggé szofisztikált megoldások arra, hogy ilyen jellegű statisztikákat összeállítsanak. Fantasztikus adatokat hoz elénk, de kérjük, hogy inkább adatokat hozzanak elénk, és nem pedig képmutató szövegeket, mert valaki valamilyen konzultáció során ezt javasolta. Tudjuk, hogy foglalkozunk el ezekkel a témákkal, de felnőttek vagyunk, és szeretnénk gyakorlati lépéseket tenni, de a valós életben Úgyhogy ezt elvettem, ezt nem tudom elfogadni, de hát lehet, hogy választ tud adni, ami eloszlatja az aggájaimat. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy eljött ma. Dominik, Riké. Köszönöm, elnök úr. Hát az első kérdés. Én is fel akartam ezt tenni. Vím és Jacqueline is említette ezt. A zaj okozta halálesetek. Azt megértjük, hogy a stresszet okoz a zaj, és a stressznek lehetnek fiziológiai, patológiai, negatív hatásai, de hát, hogy ez halált okozna, azért az elég kétséges, úgyhogy ugyanez a kérdésem nekem is. Persze azt elfogadom én is, hogy bizonyos betegségek kialakulásához hozzájárulhat a zaj, de azért extravagáns, mondjuk James Bondi eseteket kivéve azért nehéz elképzelni, hogy a zaj közvetlenül halált okozna. Úgyhogy csodálkoztam is ezen a 30 és 50 ezer közötti halotti számon. Tőlem akár lehetett volna 100 ezer is, mondjuk, ha légszennyezésről beszélünk, úgyhogy itt azért sok kérdés felmerül. Hogyha halott, halálos esetekről beszélünk, zajszennyezés esetében, akkor azért az csökkenti a hitelességünket. Persze az lehet, hogy mondjuk 15%-ban jár hozzá X ezer ember halálához, és akkor így történt ez a számítás. Második megjegyzésem tanulmánya kapcsolatos. Ugye egy mennyiségi tanulmány készült, de jó lenne, hogyha minőségi információkat is kaphatnánk, és mindjárt el is magyarázom, mire gondolok. A zaj az egy frekvencia, ugye? Egy hullám frekvencia. Ennek nagyon agresszív a jellege. Az idézőjeles elviselhetősége a másodlagos hatásoknak, az függ a zaj minőségétől, mert vannak nem hallható zajok, és vannak, amelyek nagyon is hallhatók, és nem elviselhetők. Úgyhogy esetleg például a sürgőségi decibel értéket meg lehetne határozni. Miért? Mert a zajnak a természete, ami kapcsolódik a közlekedéshez, az nagyon erősen függ attól, hogy milyen forrásból származik. Ugye beszélünk fehér zajról, ami magas decibel értékű, és beszélünk leeső decibelről vagy frekvenciáról is, számít a frekvencia, és számít az, hogy az agy hogyan érzékeli ezeket a hangokat, úgyhogy kérem szépen, hogy minőségi jellegű információkkal lássanak minket el, és kapcsolják ezt össze tényleg ez zajjal, mert a közúton egész másfajta zajok keletkeznek, mint egy repülőtér kijáratánál. Egy induló repülő hangja egész más, mint egy autópálya melletti hallható közlekedési, szintén közlekedési zaj. Szerintem ez nagyon fontos, ez a megközelítés. Még egy megjegyzésem lenne az érzékelésen túl úgy gondolom, hogy gondolni kell arra is, hogy hogyan lehet enyhíteni a zajt. Jó, persze meg lehet szüntetni az okot, ez egy elfogadható technika, de hát vannak más technikák, amikkel enyhíteni lehet a forrás okozta zajt, vagy pedig egy ellen intézkedéssel ellen lehet hatni a zajnak, ez is egy megoldási lehetőség. A megoldások nem mindig teljesen egyértelműek politikai szinten, tehát a, a zaj minőségére vonatkozó inf- technológiai információra van szükségünk, aztán a zaj enyhítésére vonatkozó technikai megoldások is érdekelnek minket, azon túl, hogy meg kell szüntetni a zajforrást. Úgyhogy szerintem ezekbe a részletekbe bele kellene, hogy menjen a tanulmány. Péter Lukasevska képviselő. Köszönöm. Elnök úr? Én is a halálesetekről szólnék, 50 ezret hallottunk, de milyen alapon, hogyan számítják ki ezeket? A felszólalásaikban azt mondták, hogy még még nincsenek megbízható adatok a halálesetek konkrét okairól. Lenne kérdésem Berger úrhoz. A zaj elleni fellépés az magas költségekkel is jár. A kérdésem a következő. Felbecsülték ezeket a, kérdé- a költségeket? És mi lenne a finanszírozás forrása? Azt is említette, hogy az irányelv, amelyen dolgoznak, nem tartalmaz normákat. Hiszen ezek a normák a tagállamok kompetenciájába tartoznak. A kérdésem következő. Igaz az, hogy az Európai Bizottság az összes tehervagont akusztikailag szigetelni szeretne? Vagy ahogy említette, ez a tagállamok döntése lesz. Hiszen a szocialisták képviselője is említette, hogy az óriási költségekkel jár majd. És ez Nyugat-Európában teljesen máshogy néz ki, mint Kelet-Európában, mint az én hazámban, Lengyelországban is. És monoblokkos kerékpárjaink vannak, és éppen így a költségek sokkal magasabbak lennének, mint hogyha mondjuk csak a fékeket cserélnék ki. És még az utolsó kérdésem. Az irányelv kidolgozása során figyelembe veszik például a népsűrűséget is, hiszen a zaj teljesen más következményekkel jár olyan országokban, mint Hollandia, ahol nagyon nagy a népsűrűség, mint például Lengyelországban, ahol a népsűrűség sokkal alacsonyabb. Tehát minden attól függ, hogy a zaj a városi agglomerációkban van, vagy azokon kívül? Köszönöm szépen. Gezine Meissner. Köszönöm. Az előbb nem vettek észre, hát előfordul. Azt hittem, hogy koordinátorként automatikusan szót kapunk. Először is köszönöm a prezentációt. Jó, sokat hallottunk már a halálesetek, tehát szerintem kicsit kérdéses ez a szám. és természetesen mindenki tudja, hogy a közlekedés sok zajt okoz, és hogy valamit tennünk kell. Ezt már egy jó ideje tudjuk. Én türelmetlen ember vagyok, és úgy gondolom, hogy 2002 óta van meg ez az irányelv, és azóta gyűjtik az adatokat. Volt például már zaj konferencia a bizottság részéről, mint ahogy mi tartunk most egy zaj meghallgatást? és 2002 óta már rég kellett volna valaminek történnie, hogy a zajt jobban kezeljük. Tudom, hogy ez nemzeti kompetencia, vannak az autópályák mellett zajvédőfalak, a vasutak mellett, nem mindenhol, és elgondolkozok azon, hogy hogyan lehetne a zajt például a repülőtéreken csökkenteni, elektromobilitással kerozin helyett, Miért tart ilyen sokáig? Egyszerű a kérdésem, tehát hogyha tudja egy ideje, hogy ez így van. Hát én sem akarok itt, én sem várok csodát, de a zaj mégiscsak egy környezet terelés, hiszen az egész környezetet befolyásolja. Egy kicsit érthetetlen, hogy miért nem lehet kicsit gyorsabban reagálni. És Például a vasút infrastruktúrájának kiépítése Németországban néha azért nem sikerül, mert az emberek ellenzik a vasutat, mert hogy hangos. Most rákérdeznék, hogy mit lehetne itt a politikával csinálni. Köszönöm szépen. Péter Lundgren. Köszönöm a szót. Köszönöm a szót. Egyetértek a kollégáimmal, mindenek előtt Dominik Rikével, és szerintem elmondhatjuk, hogyha 30-50 ezeren halnak meg a zajtól, tehát ez az 50 ezer nekem problémás. És ahogy a kollégáim mondják, sokkal jobb adatbázisra van szükség, hogy ezt meg tudjuk állapítani. Tehát eh, ismét emlékeztetnék itt a kompozit fékekre, ahogy különen kolléganőm Finnországból mondta, a svéd és finn hatóságok is eh, jelentkeznek olyan információkkal, hogy hidegben a kompozit fékek nem működnek olyan jól, hiszen ilyen eh, hidegben a kompozit anyagok nem termelnek elég hőt ahhoz, hogy hatékonyan fékezzenek. Oroszországban is alkalmazzák a kompozit fék tárcsákat, de mindenképpen több adatra van szükség. Tehát, hogyha ezeket a kompozit fékéket alkalmazzuk, akkor akkor egy hibás technológiát alkalmazunk. Tehát meg kellene néznünk például, hogy hogyan működik az orosz modell. Hiszen az orosz vasutaknál, a, illetve gépjárműveknél működik. Tehát meg kell nézni az orosz tapasztalatot, hiszen nem lehet olyan technológiát bevezetni, amely hidegben csökkenti a fékezés hatékonyságát. Tehát több, több tényre van szükség, tehát, és egyszerűen nem értem, hogy hogyan képzik el. És gondoljunk például a versenyautókra, és azok is jó hangosak. És igazából sokkal több bizonyítékra van szükség a zaj megítélésének a tekintetében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Izabela de Mont kapszolt. Köszönöm. Engem annyira nem érdekel a számok pontosítása. Szerintem, amikor egy probléma létezik, még ha nem is magasak a számok, a problémát meg kell oldani, és az, ezért ülünk itt. A zajjal kapcsolatos érzékenységgel kapcsolatban lehet, hogy elfeledkezünk arról, hogy az emberek panaszkodnak a zaj miatt, akkor is, hogyha nem olyan nagy a lakosság száma például egy területnek. Sokszor a hatóságoknak nincsenek eszközei a jelenség korlátozására. Orvosi szempontból sokan kiemelték, hogy valóban tényleg létezik okozat, okozati összefüggés a zaj és bizonyos betegségek között, a stressz helyzet, alvászavar, szíves érrendszeri megbetegedések, gyerekeknél a tanulási nehézségek. Szerintem a lényeg az lenne, hogy a hetes cikket meg kell változtatni, mert itt az szerepel, hogy csak bizonyos feltételek között kell, hogy fönnálljon a stratégiai zaj térkép elkészítése, vagyis csak ha egy bizonyos minimális gépjárműszám vagy szerelvényszám létezik, vagy pedig bizonyos számot elér a helyi lakosság száma. Szerintem ez teljes területet le kell fedni ezzel a felméréssel hiszen a kitettség, az alkitettség meghatározása mindenhol nagyon fontos, és ezek alapján lehet a cselekvési terveket is meghatározni a téma megoldása érdekében. Szerintem így módon kellene módosítani az irányelvet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Thomas Boribe kap szót. Köszönöm, elnök úr. Rövid leszek. Kérdést szeretnék föltenni, és az Európai Bizottság képviselőjét egyből arra is kérni, hogy ezt válaszolja meg. Miután meghallgattuk, amit meghallgattunk, csak csatlakozni tudom, tudok a kollégáimhoz, akik előttem szóltak. Az adatok amelyek elhangzottak, nagyon légből kapottnak tűnnek, nem ellenőrzöttek, és kétlem, hogy nagyon alá tudná támasztani, főleg az elhalálozásokra vonatkozó adatot. Ugyanakkor elhiszem, és gondolom, hogy vannak adataik, és más adatokat is közölt, ezért érdekelne, hogy az Európai Bizottság végeztetette tanulmányt arra vonatkozóan, hogy a zajkeltő tevékenységek a tagállamokban és a különböző közlekedési ágazatokban melyek, milyen hatásra járnak, mennyire különböznek egymástól, hogyan hatnak, tudják-e a különbségeket, a tagállami különbségeket, és honnan biztos az, hogy a zaj csökkenteni kell, miközben nem, még egyáltalán el sem gondolkodtak azon, hogy a közlekedésre, a közlekedés vívőire egy esetlegesen egy ilyen légből kapott kötelezettség milyen terheket ró és milyen gazdasági károkat okoz. Kérem a bizottságot, hogy minden lépésében körültekintően járjon el, és hallgassa meg a tagállamokat, a tagállami szintű véleményeket, és a vállalkozásokat, a közlekedési vállalkozásokét, például Lengyelországban is, mert annak, amit terveznek, nagyon súlyos gazdasági következményei lehetnek, amelyeket nem lehet eh, ilyen adhok módon egyáltalán még felvetni sem. És kérdem továbbra is, hogy milyen adataik vannak, honnan vették őket, hogyan verifikálták őket, az ez alapján megfogalmazott javaslatokat eh, egybevetették-e a verseny képességi és gazdasági szempontokkal, illetve a kelet-nyugati különbséget figyelembe vették-e. Köszönöm szépen. Nekem is lenne néhány kérdésem. Csak akkor ö, tud jól dolgozni, hogyha jól aludt előtte az ember. De aki nem jól alszik, annak a munkájának a minősége is szenved. Most függetlenül a halottak számától egy biztos, hogy a, a zaj, károsítja az egészséget és csökkenti a hatékonyságot. Évek, évtizedek óta a bizottság ugye megpróbálja ezt a zaj irányelvet lábra állítani, de míg a kibocsátások esetében vannak már jól bevált határértékek, az zajra vonatkozóan ilyenek nem is léteznek. Ezért érdekelne, hogy mikor jön elő a bizottság határérték javaslatokkal. Jó, most ne vitatkozzunk a halottakról. De az vitathatatlan, hogy a zajnak van egészségügyi ö, káros hatása, és hogy csökkenteni kell, az is biztos. 30 évvel ezelőtt a bizottság bejelentette, hogy bevezeti majd a 30-at. Nem tudjuk pontosan, hogy a közlekedési baleseteket mennyiben, milyen arányban csökkentette a kötelező maximálisan előírt sebesség, az biztos, hogy igen. Na itt is így vagyunk, hogy van egy összefüggés, amit ugyan pontosan nem ismerünk, de az összefüggés nem vitatható. És éppen ezért a sebességkorlátozásnak is fontos lajcsökkentő szerepe lehet. Ez a legolcsóbb intézkedés. Nekem pedig az a tapasztalatom, hogy a zajszennyezte területeken általában nem a jól keresők élnek, hanem általában a szegény emberek laknak a repülőterek mellett. A lakosság többsége, megvizsgálta ezt a szociológiai tanulmány, évente keres 5000 eurót, tehát gyakorlatilag szociális lakások épülnek a repülőterek környékén, és a legszerencsétlenebb emberek élnek ott. Mindenkinek most 5 percet tudok adni, hogy reflektáljon a felvetésekre. Köszönöm. Beszélhet anyanyelvén is. A terminológiát angolul ismerem jobban, elnézést. Be kell, hogy ezt valljam. Köszönöm szépen a kérdéseket és örülök, hogy ennyire érdeklődnek a téma iránt. A legfontosabb kérdésekre tudok csak válaszolni. 5 percben. Ugye a legtöbb felvetés a 30-50 ezeres halálszámot vitatja. Nyilván, ezt nem az Európai Bizottság találta ki ezt a számot, ezt a számot az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2014-ben megjelent tanulmányából vettük ami viszont a maga részéről más tanulmányokra alapul, megbízható metodikákkal készült tanulmányokra. Mindenki szerint ezek myself, but from what I know is that... alsó becslések, epidemiológiai tanulmányok támasztják alá, hogy igenis a zajnak van egészségkárosító és halált okozó hatása is. Mik ezek? Leginkább a, az alvászavar a, és a kardiovaszkuláris megbetegedések és az idegi megbetegedések függenek össze a zajjal. Konkrétabban én persze személy szerint nem tudok tudományos összefüggéseket kifejteni, nem is ez a dolgom, de a WHO ezt a témát folyamatosan vizsgálja, intenzíven, sok szakértő bevonásával, és a zajszennyezettséget, a zaj egészségi hatásait nagyon sok tanulmány támasztja alá. Ezt a becslést tehát nem légből kaptuk, és maga a környezeti ügynökség sem légből kapta, hanem megbízható tanulmányokra alapul. Már más kérdés, hogy ennél pontosabban nem lehet becsülni. Javaslom önöketnek a 2014-es jelentését a környezetvédelmi ügynökségnek, és a WHO ide vonatkozó irányelveit is, amelyeknél jelenleg egyébként nincsenek megbízhatóbbak. Ennyit a, ezekről a számokról, és arról, hogy honnan vettük őket. Sok egyéb kérdés is elhangzott, megpróbálok ezeken végigmenni egyenként. A vasúti zaj, a vagonok által okozta zaj, ez nem az én főigazgatóságom területe, de amennyire én tudom, vannak refitting programok, a bizottság segít finanszírozni átalakításokat a gördülőállományban és a sínekben. Vannak ilyen programok, és van is erre pénz. Legalábbis európai pénzeket is költenek ilyesmire is. Például a régi vagonok kivonása és az egyik legfontosabb ilyen intézkedés a forgalomból. Ezt nem került bele a tanulmányba, de nyilván ez egy egyszerű, bár nem költségvonzat nélküli megoldás. Nem tudom, mennyi időm van. Nem fogok tudni minden kérdésre válaszolni. Talán még egy dolgot kiemelnék, Nem én mondom, én csak egy bizottsági tisztviselő, nem politikus vagyok. Nem én döntöm el, hogy mi történjen, vagy mi ne történjen, de véleményem szerint a pénzügyi hatása zajnak aztán még sokkal nagyobb, mint az egészségügyi hatása. Nem a legfrissebb a tanulmány, amit idézek, de egy tanulmány azt mutatja ki, hogy 40 milliárd euró évente a társadalmi költsége a zajnak. Itt részben megint az egészségügyről, a kiesett munkaórákról van szó. Nyilván ez is csak egy becslés, de azért a nagyságrendje ö, figyelemre int minket. 2002 óta vannak zajjal kapcsolatos európai jogalkotások. Mi is azóta küzdünk azért, hogy legyen egy újabb, illetve függelékei is legyenek, értékeljük az eddiginek a működését, és értékelésünknek az a motivációja, hogy szeretnénk tudni, hogy, hogy mivel lehetne legjobban előrelépni, újabb zaj szintek határértékek kijelölésével, vagy sok-sok egyéb intézkedés lehetséges ezekkel. Amint ezt már látjuk, újra fogunk jelentkezni. Ami a versenyre gyakorolt hatását illeti a zajnak, a zajnak nagyon nagy a költsége az EU-ban különösen, és a sebességkorlátozás, nem tudom, hogy az irány, zaj irányelv ö, alapján csökkentették-e a maximális sebességet egyes országokban, de a tagállamok többsége ezen a trend pályán halad, hogy rájöttek, hogy a legolcsóbb kármegelőzés a sebesség korlátozása. De ezt tényleg helyi szinten kell eldönteni, regionális szinten, hogy lassabb közlekedést, több nyugalmat, egészséget, kevesebb balesetet, vagy több gazdaságot akarunk, ez már lehet helyi döntés. Oli Rénnel folyamatos kapcsolat. Jó, még a szociális dimenzióról beszéljek. Két tanulmányt is elvégeztettünk, ezeket szeretném figyelmükbe ajánlani. Itt az egyik, a zajhatás az egészségre, a kiáratnál kiteszek pármat, és ha nem lesz elég, akkor bármikor után tudunk küldeni, hívjanak föl minket, és küldünk, illetve az internetről is letölthető a környezeti politika és a zaj cím alatt ez az egyik tanulmányunk, a másik pedig pont azzal a címmel jelent meg, amit ön kérdez, hogy a zaj és a szociális dimenzió. Ez egy nagyon bonyolult összefüggésrendszer, mind az egészség, mind a szociális kérdések között. Igen, például az is igaz, hogy kevés gazdag ember lakik a zajos térségekben, de ennél bonyolultabb a dolog és a szociális hatások számosságát elemzi a másik, illetve ez a tanulmány. Kéne olvassák el ezeket. És ezek a legfrissebb adatok alapján készültek, nemrég jelentek meg. Köszönöm. Most Whittle úrnak adok ismét szót. Okay, thank you very much for some um, interesting questions. Um, I think... Köszönöm szépen az érdekes kérdéseket. Úgy gondolom, hogy a kollégám jó pár kérdésre már reagált. Én az egyebekre fogok reagálni, és aztán a végén majd beszélni fogok a, az irányelv hatásairól, mert a, nem volt idő, hogy az ez irányú diáimat megnézzük. Korlátozó értékek felállítása és az END-ben jelenleg vannak ilyen határértékek. A nagyon eltérő az érdekelt felek véleménye mindenről, hogy ez előnyös lehet-e, hogyha határértékeket állítunk föl. És visszautalnék a irányelv eredeti okára is, vagyis hogy a zaj kezelése, a okoknál megfogandó, a forrásnál megfogandó, ez területhez kötő, tehát az államoknak, régióknak kellene önkéntes végrehajtási intézkedéseket hozniuk. Tehát általában vannak a forrásra vonatkozó határértékek, és ez bizonyos közlekedési zajforrásra is igaz. Az interoperabilitás esetén például a vasúti közlekedésben sok ilyen lépés történt, az európai egyéb rendeletekben is vannak ilyen korlátozások, úgyhogy jó pár rendelet van hatályban ebben a témában, például a légiközlekedési szektorra vonatkozóan és az ugye politikai szempontokat is figyelembe kell venni. A gyártók részéről történtek előlepések az egyes repülőgépek zaj kibocsátására vonatkozóan. Hogy a értékek szerepelhetének az IND irányelven, ezzel kapcsolatban az első megjegyzésem, hogy a, az érdekelt felek azt mondják, hogy ha van, ha lesz határérték, akkor ennek a forrás specifikusnak kell lennie, hiszen a különböző fajta közlekedési zajok eltérő módon hatnak az emberekre, ez elhangzott korábban is. Minden esetre az érdeket felek fele támogatna határértékek bevezetését EU szinten. Pontosan azért, mert inkább helyi szinten kellene kezelni a kérdéseket szerintük, meg kell vizsgálni a potenciális gazdasági, hatásokat, például, hogyha harmonizált értékek kerülnek bekezdésre. Következő téma, hogy van-e lehetőség célokat felállítani, zajszint csökkentését a meglévő aktuális értékhez képest meghatározni, tehát lehet esetleg egy ilyen fajta nem kötelező megközelítés is. Yes, thank you very much. Köszönöm szépen, igen, most jutott eszembe, hogy nem reagáltam egy kérdésre. A zaj április 28-ától a zaj napja létezik, próbáljuk mi is megközelíteni. Minden évben megtartjuk ezt, április 27-én, úgyhogy ennyi. Köszönöm. Ja, vielen Dank nochmal. Köszönöm szépen az utalást. Akkor az első panelt most befejeztük. Köszönöm az előadásokat, köszönöm a kérdéseket, válaszokat, és akkor a következő panelre térünk át és megkérném önöket, hogy foglaljanak a hallgatóságban helyet. Wolfgang Eberle, Markus Hecht, Kalum Thomas és Vitold Groll. Urakat kérem, hogy fáradjanak a panelbe. Bullshit. Bullshit.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 a közlekedési szakaszokon található zajtípusokra. Itt az utcai zaj, a vasúti sín és a légi közlekedés területén található zajokról van szó. Wolfgang Éberle kapszót. Ő a szövetségi, illetve bocsánat, a Rajna Falci Környezetvédelmi Minisztérium képviseletében jár nálunk. 10 percet kap. Igen, tisztelt elnök úr, igen, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim. Köszönöm, hogy meghívtak a mai meghallgatásra, és örülök, hogy felszólalhatok. A gyakorlati perspektívákból szeretnék szólni, egy német tartomány szempontjából, hogy hogyan tapasztaljuk meg a zajszennyezést, és a Német Akusztikai Társaság tanulmányáról beszélnék. Németországban és az Európai Unióban nagyon fontos szerepet játszik az egészség és az egészség megőrzés, és ide tartozik a közlekedésből származó zaj is. A zaj, tehát az 50 decibeles zaj 24 órán keresztül káros. Ez azt jelenti, hogy zavar, vagy káros az egészségre. A légi zaj viszonylag kevés embert érint, főleg azokat, akik a repülőterek közelében laknak. Azonban ügyelni kell arra, hogy eh, a közlekedés zajja sokkal zavaróbb, mint a közúti vagy a vasúti zaj. Ezt Németországban tanulmányok igazolják. A vasút esetében főleg a teherforgalom releváns, hiszen eh, a sinek mellett néha szélsőséges zaj van. viszont a vasút esetében is sokkal kevesebb embert érint az ajszennyezés, mint a közúti közlekedésnél. Minden város, minden önkormányzat valahogy becsatlakozik az út vagy a sínhálózatba, hát ez így is van rendjén. Ez pedig azt jelenti, hogy a zaj, közlekedési zaj mindenhol megvan. 74 millió európai van kitéve a zajszennyezésnek. Azonban a zajnak szociális dimenziója is van. A Robert Koch Intézet és a Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal 2008-2009-ben megfelelő adatokat szolgáltattak Németország tekintetében. És ezek értelmében, tehát minél eh, alacsonyabb a család szociális státusza, annál inkább ki vannak téve a zajnak. És ez azt jelenti, hogy az alacsony szociális státuszban lévők kétszer annyi zajnak vannak kitéve, mint a magasabb szociális státuszban élők. Azonban a tehervonatok tekintetében a vonatok teljes átépítés lenne szükséges a zajszennyezés csökkentéséhez. Egy hasonló intézkedés sajnos nincs a közúti közlekedésben. Sokkal inkább többféle intézkedést kell kombinálni, hogy valamennyi sikert érjünk el. A zaj sok tekintetben káros. Zavarja a kommunikációt, bosszant, zavar, és zavarja az álmot. A agyvérzés és a szívinfarktus veszélye is nő a zajszennyezéssel. A NORA 2015-ös tanulmánya is bemutatja, hogy például a depressziónak, depresszió kialakulásának is köze van a zajszennyezéshez. Itt ezen a táblán az X tengelyen a zajmennyiséget látjuk, az Y-tengelyen a hatását. Ez már nagyon fontos felismerés, hiszen ezekből a felismerésekből lehet levezetni a szükséges intézkedéseket. Pillanatilag a zaj irányelv mellékletei foglalkoznak ezzel. A zaj káros tekintet, kárák tekintetében nincsenek határértékek. Tehát például, hogyha a depresszió növekszik 9%-kal, akkor meg kell vizsgálni, hogy ez milyen zajterhelésnél van. De mindenképpen olyan kérdés ez, amelyet nem tud megválaszolni sem a tudomány, sem a hatóságok. Tehát sokkal inkább egy olyan jelenségről van szó, amelyet az európai, illetve a nemzeti jogalkotónak kell megválaszolni és a helyi és európai politikusok feladat, hogy eldöntsék, hogy hogyan, mennyit fektessenek be az ajvédelembe. Zajvédelmi intézkedésként számos intézkedést felsorolhatunk. Ezek ismertek. Tehát például elképzelhető, hogy csökkentjük a forrást, az ajforrást, hogy el, áthelyezzük a zajos szállítás máshova, illetve zajvédő intézkedések, kerítések, és így tovább. De egy intézkedés például a közüli közlekedésnél nem elégséges. Sokkal inkább intézkedés csomagról van szó. Németországban már 90 óta felismerték az intézkedések szükségességét, azonban a mai napig nem sikerült a párizsi megállapodással szükségessé vált a levegő tisztaságának elérése. Az európai városokban drámai módon megváltozik majd a közlekedés. Ezzel a zajvédelem óriási esélyt kap, hiszen általában ami jó a klímának, jó a levegőnek, az jó a zajvédelemnek is. Véleményem szerint kötelező zajvédelmi célokat kell megfogalmazni. Hatékonyak azok az intézkedések, amelyek a forrást célozzák meg. Európa ilyen tekint, ebben a tekintetben vezető. Tehát van például a 2014 per 540-es rendelet, amely a teherautók zajtermelését szabályozza. Azonban Európa itt elszalasztotta az, szalasztotta az esélyét. Német, tehát eh, igazából a reális forgalomban ez 2037-re valósulna meg. Azonban eh, van felülvizsgálati lehetőség. 2021. július 1-ig állít össze a bizottság egy átfogó tanulmányt a konkrét zajszennyezésről. A tanulmány eredményei alapján a bizottság jogalkotási javaslatot is hozhat. És ez azt is jelenti, hogy a környezeti zajt is figyelembe kell venni. A következő intézkedések lehetnek, mint például kevesebb zajt kibocsátó kerekek, illetve útburkolatok az európai normák előbbre juttathatnák az európai zajvédelmet. A zaj egy nagyon átfogó jelenség. Ez azt jelenti, hogy a zaj kérdése különféle főigazgatóságokban van otthon. Koherens, átfogó politikára van szükség, hogy a jövő zajvédelmi politikáját egy fehér könyvben folytassuk hiszen a környezeti zaj irányelv céljait nem érhetjük el nemzeti szinten, amennyiben nem lépünk fel a különféle zajforrások ellen. Ich möchte zusammenfassen. Most összefoglalom. Pillanatnyilag a helyi felelősök kezében van a probléma megoldásának. A kulcsa azonban a fő nehézségek is ott vannak. Az egyik fő nehézség az, hogy túl kevés zajvédelmi intézkedést ültetnek át a gyakorlatban. Az európai szerződések alapján az egészséget és a környezetet magas szinten védeni kell. Ezt nem értük el a közút esetében. A levegő tisztasága és a klíma politika összefügg a zajszennyezéssel, és az európai úti terv szerves részét képzik. Tehát az európai összehangolt zajvédelmi politika szükséges. Az 1996-os zöld könyvet pedig eh, fehér könyvé kell átdolgozni. A zöld könyvben eh, megvannak az Európára vonatkozó célkitűzések. Tudjuk, hogy Európa mennyire hangos, és hogy hány embert érint a zaj Európában. Azonban hiányzik a második lépés. Az intézkedések végrehajtása annak a függvénye, hogy mennyire sikerül a környezeti zaj irányelvet végrehajtani az egészség védelmében. Európa célja az egészség védelme. És itt az 55 decibeles határértéket, és a 65 decibeles határértéket nappal lehetne meghúzni. A 96-os zöld könyv ezeket az értékeket tartalmazza. Az ilyen védelmi célok bevezetése pedig a szubszidiaritás elvének is megfelelne. Az egyes tagállamoknak a védelmi célokat műszakilag lehetővé kell tenni, hogy eh, különböző időpontokban különböző intézkedéseket vezessenek be. Fenntartható intézkedésekről van szó, ennek érdekében pedig tovább kell folylasztani a keretirányelvet. Köszönöm figyelmüket! Vielen Dank. Köszönöm szépen! A következő felszólaló Markus Hecht a Berlini Műszaki Egyetemtől. Dear Mr. Chairman, dear ladies and gentlemen. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy meghívtak a panelba. Itt a diák segítségével fogom megtartani a prezentációmat. Jelentős zaj korlátozás lehetséges az EU környezeti zaj irányelv végrehajtásával és a TSI megvalósításával. Az intézkedések léteznek, a végrehajtást kell pontosítani, ezt a következő dián mutatom be. A zajtérkép ilyen kell, hogy legyen. A piros az a szín, vannak olyan színek, ahol egyszerűen nem lehet lakni, képtelenség ott lakni. Vannak olyan területek, ahol látszik is, hogy nincsenek házak, mert annyira borzasztó ott a zaj. A zaj szint, hogyha 50 decibel fölött, 55 decibel fölött érték, szerintem ez egy jó határérték Németországban több mint 6 millió ember szenved a 55 mm, dBA hangnyomás szint fölött, és vannak, akik 85 dBA hangnyomás fölött értékkel jellemzett környezetben élnek. Nagyon sokszor eh, sok eh, sokan eh, föllépnek az ilyen helyzet elől, ellen a városokban, mi, mit is jelent ez, hogyan működik ez ténylegesen. A DB hatás térkép önkéntes intézkedésekre vonatkozik, és itt csak a zajokra, zaj sugárzásra vonatkozik ez a kérdés. Most az idő miatt nem tudok belemenni a részletekbe. A lényeg az, hogy vannak olyan szintek, amelyek abszolút elfogadhatatlanok. A zajkezelési akciós terv keretében a Szövetségi Vasúthatóság kérdőívet küldött ki. Arra vonatkozott a kérdés, hogy mennyire elégedett valaki a már eddig megvalósított zajkorlátozó intézkedésekkel. 1% elégedett, 99% nem. És mi történik? A felelősség mindezért a meg fennálló helyzet tovább folytatása, viszont most már fölismerték a felelősök azt a helyzetet, hogy meg kell felelni ezeknek a feltételeknek, minden esetleg nagyon nehéz ezt a kérdést megoldani. A szükséges értékek eléréséhez, a korlátozás eléréséhez természetesen a forrásnál kell korlátozni a zajt. Fölmerül a kérdés, hogy mit lehet tenni. Milyen voltak például projektek, és bebizonyításra került az, hogy valójában a forrásnál kell megfogni a zajkérdést. Az egyetlen ország, amely ezt tényleg megtette, Svájc volt, egy EU tagállam sem vette figyelembe az EU kutatás eredményét. Mit kell tenni? Csökkenteni kell a zajt a forrásnál, a, például a mozdonynál, a vagonnál, a sínnél, és nem szabad több magas zajt okozó infrastruktúrát építeni, és nem a, és be kéne építeni azokat a két méter magas falakat, mint amit Svájc például már megépített. A környezeti zaj irányelvet javítani kell, két eleme lehet ennek. A zaj kezelési akció terv célja az kell, hogy legyen, hogy 55 dB arra csökkentse le a hangnyomást, és nem pedig irreleváns technikai intézkedéseket kellene bevezetni, amelyek sehol nem vezetnek. A kérdés természetesen a finanszírozás. A második lehetőség a független zajmonitorozási állomások felállítása mindenhol, ahol legalább 70 db a hangnyomás, ezt 100 km-enként meg kell ismételni, és ezzel ennek alapján közé kéne tenni a tényleges hatékony intézkedések végrehajtását. Szintén Svájcból jön a példa, 2003-ból, ott felállították a zaj monitorozási állomásokat, nagyon jó eredményekre vezettek ezek. Európában a zaj növekszik, senki nem veszi ezt valójában figyelembe. A kompozit fékek 10 a különbséget tudnak okozni, de senki nem tudja bizonyítani, mivel nincs monitorozás, nincsenek monitorozó állomások, amelyek eléggé pontosan meg tudnák ezt állapítani és be tudnák ezt bizonyítani. Következő kérdés, a TSI zaj. Ezt az összes műveleti feltétellel együtt meg kell tenni, tehát például a kanyarokban okozott plusz zaj, itt általában plusz 60 dBA a hangnyomás. Továbbá a ténylegesen előírandó zajkorlátozást 5 vagy 15 dBA-val alacsonyabb szintre le kéne vinni, mint a mai szintet. A mai előírás az, hogy a két százalékos termékköltséget kellene rászállni a zajcsökkentésre. Egyébként a minőség nem megfelelő. A Bombardier, az egyik eh, görülőanyaggyártó, közel áll ehhez a célhez, foglalkoznak a zajjal kapcsolatos kérdésekkel, és a szakértőik mm, azt mondják, hogy a vasúti témában le lehet gyártani a eszközöket, és ezeket le lehet tesztelni, ezt az ipar elfogadja, viszont a versenyképesség szempontjából ez nem elfogadható. Úgyhogy ez is fontos, hogyha magasabb értékeket akarunk, akkor elveszítjük, vagy jobb értékeket akarunk, akkor elveszítjük a versenyt, a költ, hogyha nincs kompetencia a költségek tekintetében, akkor nagyon magasra fölemelkednek a költségek, és semmilyen megoldást ezt nem hoz. Nagyon fontos, hogy a költségszempontot szempontot is figyelembe vesszük. A kamionok eseténél is nagyon fontosak a meghatározások, a TSI infrastruktúra kérdése, a TSI Lock and Pass, hasonló értékelést kell adni a zaj esetében is, hiszen itt nem csak a járműről van szó, hanem a pályáról is van szó, és hogyha itt nem tudunk előre lépni, vasúti témára visszatérve, akkor a anyaggal kapcsolatos zajokat sem tudjuk majd csökkenteni. Ezek technikai megoldások, amelyeket már 1996-ban alkalmaztak, ez egy német-svájci teszt, Bajorországban hajtották végre, és bebizonyították, hogy 25 dBA-val lehet csökkenteni az anyamást Tehát a 55-ös korlátozott, korlátértéket be is lehet tartani. Aztán egy japán pentograf Toyodon ki teszt eredménye, hogy 20 dBA-val alacsonyabb zajt el lehet érni 300 km h órás sebességen, mint az EU rendszerben a jelenlegi pantóértékhez képest. 20 decibel, az gyakorlatilag most itt a kérdés az, hogy most a japánoknak van igaza, vagy európaiaknak van igaza, nagyon furcsa ez a helyzet. A csendes mozdonyog helyzete, ezek 12 decibellel alacsonyabb zajt bocsátanak ki, mint a, ugyanez a gyártó az Európa számára szánt hasonló járművei esetén, és mindez azért, mert Európában nincsenek kötelező előírások. Mi nagyon alacsony szinten kötelezzük a gyártókat a zaj csökkentés témájában. Kérdés, az EU előírásai szigorúak a füstkibocsátás tekintetében, viszont egyáltalán nem ambiciózusak a vasút okozta zaj területén. Ha megnézzük az amerikai korlát értékeket, akkor is látjuk, hogy milyen különbség van. ha lenne európai jogalkotás, akkor lehet, hogy még az amerikaiak követnék minket, de miért nem vagyunk ambiciózusak a Varsó területén a zajkibocsátás aspektusában? Sokszor felmerült ez a kérdés itt is, például a TSI-hoz. Itt csak egy decibeles megerősítés került, vagy csökkentési előre került sor tíz év alatt a 2025 ös csökkentés került bejelentésre, de 2014 után ezt már nem is említették. Ez a súlyos probléma. Ezen kell dolgoznunk. Köszönöm. Köszönjük mi is. Nézzük a következő előadást. Vitrogar fogjuk hallani a Varsói Vasúti Műszaki Intézet munkatársát. Köszönöm szépen elnök úr a szót. Tisztelt vendégek, tisztelt képviselők, rövid lesz a, az előadásom. A vasúti közlekedés okozta zajjal fogok foglalkozni lengyel vonatkozásban. Az átlagos lakos sokféle zajforrást érzékel. Vasúti, közúti, légi közlekedés zaját, illetve ipari természetű zajokat, és végül is neki mindegy, hogy milyen forrás. Az elemzések mégis azt mutatják, hogy a zaj intenzitása nagyon meghatározó, és szubjektíven, de egységesen az emberek másképp ítélik meg ezeket. A vasúti zaj látják a legkevésbé súlyosnak, és a közúti közlekedés zaját a legsúlyosabban. A zajcsökkentésnek sok módja lehetséges. Lehet a lakosságot eltelepíteni, csökkenteni a lakosságot az zajos zónákban. Ezt is komolyan lehet venni, mint intézkedést, de bármilyen intézkedéshez nyúljunk is, mindegyiknek van versenyképesség csökkentő hatása adott esetben. és olyan helyzetek is előfordulhatnak, hogy a zajszint még nő is aztán a végén, ahelyett, hogy csökkenne. Ahogy már említettem, a zajcsökkentést a zaj forrásánál kell megragadni, de más módszerek is léteznek. Tehát a lakosság sűrűsége, az infrastruktúra sűrűsége, az utak terheltsége, a járművek típusa mind-mind befolyásolják az ajszintet. A sebesség is nyilván, és a tengely terhelés. Ezeket szakszerűen lehet valamilyen módon korlátozni, csökkentgetni, és hát végül is ez is a célja az ajcsökkentési intézkedéseknek. Ezek a tényezők itt most egymással átfedésben láthatók a diagramon. Európa a legnagyobb népsűrűségű területeit kékkel rajzoltam körbe, és ehhez képest látható, hogy Lengyelországban sokkal alacsonyabb a népsűrűség, de azért nálunk is nagy különbségek vannak. Ez az iparosodás fokától is függ. Alapvetően kisebb a népsűrűség, mint Hollandiában, Németországban vagy Svájcban, de vannak nekünk is sűrűn lakott területeink. A vasúti zajnak itt láthatók a fő komponensei. Ezek egymással összefüggésben vannak, ahogy ezt az ábra is mutatja, egymást is befolyásolják. Kicsit előre lapozok. Nézzük meg a vasúti zajnak való kitettségét a lengyel lakosságnak. Ezer négyzetkilométernyi területet részletesen elemeztünk. Mindegyik valamilyen vasúti fővonal mellett feküdt. Vannak zajtérképek, amelyek kurzálnak. Általában a városi lakosság zajterheltségét szokták mérni és térképeken megmutatni. De a mi elemzésünk azt mutatta ki, hogy nálunk sokkal kisebb a lakosság aránya, amelyik zajnak van két éve ment Nyugat-Európában, éjszaka különösen. 1 és 2 százalékos ez az arány, nappal és éjjel, éjjel és nappal. Lengyelországban olyan zajcsökkentő intézkedéseket hoztunk, hogy a legtöbb vasúti szerelvény kompozit fékekkel láttuk el. A vizsgálódás kimutatta, hogy ezzel tartósan és egységesen lehet csökkenteni a zajt. Persze a használattól, a sebességtől és egyéb körülményektől is függ összességében a zaj. Ha gyakran kell fékeznie a vonatnak, akkor a hagyományos fékek és a kompozit fékek közötti különbség különösen megmutatkozik. problémát jelentenek azok a területek, amelyek teljesen kiesnek a monitoringból, és hát a többsége a területeknek ilyen. Az általunk vizsgált területeken az, az adataink alapján a következő kérdés fogalmazódik meg bennünk. Hogy egyáltalán okoz-e környezet, illetve egészségkárosodást Lengyelországban a vasúti zaj? A környezetvédelmi fő igazgatóság vagy ügynökség Lengyelországban nem tekinti a zajt ö, komoly egészségkárosító faktornak, a, a közúti zajt annál inkább, mert a lakosság sűrűsége elsősorban a közutak mentén magas, nem a vasúti pályák mentén, még viszonylag alacsony sebesség mellett is a közúti zaj sokkal ö, több bajt okoz, mint a vasúti zaj. Nézzük meg a vasúti piacot. Mint egy 200 áruszállító használja a vasutakat. Lengyelország a vasúti közlekedés 13%-áért felelős. A szerelvények vagonai, vagonyai Lengyelországban 85%-ban tehervagonok, 15% mindössze a személyszállító vagonok aránya. Mindezek után A mi hatóságunk úgy döntött, hogy 78 ezer vagont vet alá a TSI zajcsökkentési intézkedéseknek. 47%-a a vagonoknak már meg is felel az elvárásoknak. de sajnos nagyon sok vagon van még monoblok ö, kerékkel fölszerelve. Mint egy 47%-a a tehervagonoknak monoblok rendszerű. Hogyan lehetne ezeket az elavult futóműveket lecserélni, vagy javítani? Óriási ennek a költsége, és hogy ha ezt megtesszük, akkor ezzel még drágábbá válik a vasúti közlekedés, és versenyképességünk súlyosan sérül. A, a kerekek, a, a futóművek lecserélése minimum fél milliárd euróba kerülne, ami a kompozit fékeket illeti, ráadásul az a kötelezettség is fennáll, hogy ezekhez monoblok rendszerű kerekekre van szükség, és ez viszont meg hétszerezné a költségeket. Összességében tehát azt állapíthatjuk meg, hogy mindez a már most is kevésbé versenyképes vasútat úgy megdrágítaná, hogy még jobban áthelyeződnek a közutakra a teherszállítás. Egy 40 vagonos szerelvény mint egy 60 kamionnak felel meg, és ezek mennének át majd a városokon. Ez a diagram azt mutatja, hogy a közúti közlekedés amúgy is sokkal gyorsabban fejlődik, mint a vasúti, és a vasúti ágazat részesedése a piacból enyhén csökkenő, de stabil. A fentiek alapján a következő kérdéseket lehetne itt az eszmecsere során talán megvitatni. Az Európai Bizottság a fehér könyvében és egyéb jogszabályokban számos ajánlást fogalmaz meg, és célt, az egyik cél az, hogy a közúti teherszállítás 30%-át át kéne tenni a vasutakra, vagy más módusokra. Ugyanakkor a vasút nagyon drága, és egyre drágább, hogyha megvalósítjuk a, az átalakításokat. És a vasúti közlekedést támogatni sem olcsó mulatság. Van itt persze egy másik kérdés is. Lehet, hogy itt tagállamonként más érdekek vannak, és más-mást kell érvényesíteni. Köszönöm szépen. Az utolsó felszólaló Kalun Thomas, a Manchester Metropolitan Egyetem részéről. Good afternoon. Thank you, Chairman, ladies and gentlemen. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, hogy meghívtak. Most én a légi közlekedésben tapasztalható zaj szennyezésről beszélek, ahogy tudjuk. A légi közlekedés nagyon fontos az európai gazdasági fejlődés számára. És az igényeknek megfelelően egyre több repülőtér van Európában, és ez a tendencia pedig folytatódni fog. A légi közlekedés már százezer ember éretéle hat ki napi alapon, és a probléma, amivel szembesülünk, az az, hogy a zajszennyezés rosszabb lesz. És ennek pedig kihatásai vannak az egészségre, kihatásai vannak az élet minőségre. Az emberek nagyon érzékenyek a légi közlekedésből származó zajokra. Ez elsősorban azért van így, mert amikor egy egy repülőgép közeledik a házunkhoz, akkor tudatában vagyunk, hogy kockázatos repülőtér közelében élni. Az emberben mindig van valamilyen kis rossz érzés, hogy hát, ha történik valami. És évekig tanulmányoztuk Manchesterben ezt a problémát, és azt láttuk, hogy az európai repülőtereke jelentős része már foglalkozik a zajszennyezés csökkentésével. És amikor a repülőterek eléri kapacitásuk határát, hogy tovább építsenek kivutópályákat, terminálokat, akkor mindig a zaj a fő érv, hogy ne engedélyezzék a repülőtér további kiépítését. Látjuk, hogy a zaj szennyezés, a zaj probléma nem javul, sőt, bizonyos repülőterek környékén rosszabb. Az ipar nagymértékben növekszik, és a repülőterek nagyobb mértékben épülnek ki, mint ahogy a, a zajcsökkentő technológia és éppen ezért több zajos esemény várható. Tehát egy új kifutópálya általában a zaj miatt nem épül meg. És hogyha egy új kifutópálya épül meg egy repülőtérnél, akkor például több embert érint a zajszennyezés. Van egy másik probléma, ez pedig az, hogy változik az emberek hozzáállása a múltban elfogadhatónak tartott zajszinteket ma már nem tartják elfogadhatónak, mert az eh, emberek eh, sokkal érzékenyebbek lettek, és eh, az életminőséghez is máshogy viszonyulnak. Ahogy az európai demokrácia növekszik, egyre inkább hallatják hangjukat az emberek, és egyre vehemensebben ellenzi például a repülőterek kiépítését, növekedését. A többi felszóló is említette a zajnak való kitettség hatását, és említették a kritikus elemeket is ebben a tekintetben. Tehát tudjuk, hogy a zajszennyezés zavarja az alvást, zavarja az iskolában történő tanulást, és a lakosság nagy százalékának esetében a háttér zaj nagyon sok idegeskedést okoz. Tehát látjuk ezeket a zavaró tényezőket, és ezek a zavaró tényezők pedig elég gyakran eh, ahhoz vezetnek, hogy ellenzik az emberek a közlekedés további fejlesztését. Tehát egészségre gyakorolt hatásokról van szó, alvás zavarokról, tanulási zavarokról. Azonban eh, az a tény, hogy mi a zaj elfogadható szintje, nagyon sok nem akusztikus tényezés befolyásolja. És így természetesen egyénről egyénre változhat a helyzet. Ezek azok a témák, amelyek eh, ellenkezést váltanak ki az emberekből. Ezek a dolgok önmagában nem akusztikus tényezők miatt is észlelhetők. Most elnézést, igen, itt van. Tehát, hogy az, hogy úgy érjük, hogy zavar-e valami vagy nem, az nagyon sok mindentől függ. Te például az éles stílusunktól, hogy inkább bent vagy inkább kint élünk. Tehát, hogy egy csöndes vidéken élünk, vagy egy hangos városban. Ez attól is függ, hogy milyen gazdagok vagyunk. Attól is függ, hogy hol van a házunk. Hogy van-e egy saját házunk. Hogy félünk-e a légibalesetektől. Vagy félünk -e attól, hogy esetleg egy repülő ráesik a házunkra. Az emberek főleg a jövőtől aggódnak, hiszen az elmúlt tíz évben drámai módon megváltozott az életünk, és az emberek azt mondják, hogy tíz év múlva vajon milyen lesz az életminőségem, ha ennyit romlott. Természetesen ez az érzés azzal is összefügg, hogy mondjuk függünk a repülőtértől. Tehát, hogyha a repülőtéren dolgozunk, akkor nyilván jobban elviseljük a zajt, mint ha nem ott dolgozunk. a zavar 30%-át okozza a zaj önmaga, 30% a nem akusztikai tényezőktől függ, és 30% pedig az egyéni variáció. Hiszen ismerünk olyan embereket, akik nagyon zajérzékenyek, és mások viszont kevésbé. Tehát itt két dologról van szó, és megpróbálom összefoglalni ezeket. Az egyik a zajnak való kitettség, a másik pedig, hogy hogyan reagálnak az emberek erre a zajra. Az egyik eh, a repülőgépek számától, típusától függhet, a másik pedig az észleléstől és a nem akusztikai tényezőktől. A zajnak való kitettséget eh, meg lehet figyelni, lehet modellezni, ahogy ezt korábban is láttuk. A magatartást pedig eh, konzultációk, panaszok és kutatások alapján írható le. Ezeknek a dolgoknak a kezelése viszont nagyon különböző lehet. A jelen európai jogalkotás elismeri ezeket a különbségeket, a zajnak való kitettséget és a zajhoz való viszonyt. És ezért van az, hogy nagyon változó az emberek hozzáállása a repülőtérek zajához. Ide tartozik például, amit említettem, a, a vagyonosság, és nyilvánvalóan rugalmasság is. A rugalmasság is a dolog része. Vannak zaj cselekvési tervek közmeghallgatások után, és ezek néha pedig jogszabályokra is vezetnek. Azonban eh, vannak határok is ahogy hallottuk már mai nap során, hogy védjük az egészséget, hogy védjük az álmot, és védjük az oktatást. A szubszidiaritás elvének megfelelően a szabályok például a területrendezés esetében figyelembe veszik a zajcsökkentő tényezőket. A probléma az, hogy a repülőtér az ott van. Az, az nem mehet máshova, és ott is lesz. Egy, repülőtér, egy repülőgép bárhova elmehet, a repülőtér nem. Tehát látunk például olyan helyeket, mint München, vagy Atén, ahol elvitték messze a repülőteret, de ez nem oldotta meg a problémát, csak máshova ment a probléma és valószínűleg technikai megoldás nem lesz hosszú távon, nem lehet egy repülőgép zaját lecsökkenteni. Tehát valahogy új megközelítésre van szükség, amely különbséget tesz a zajnak való kitettsége és a hozzáállás között. Tehát védenünk kell az, az alvást, az oktatást, és felírtam egy-két dolgot, hogy mivel lehet elérni az zajcsökkentést de egyidejűleg az emberek hozzáállását is befolyásolni kell. Több milliárd eurót költenek arra, hogy, a, hogy egy decibellel csökkentsék a repülőgép által okozott zajt. De az emberek sokkal többet tehetnek, sokkal kevesebb pénzért, hogy egy decibellel csökkentsék a gép által okozott zajt. Tehát eh, a megértés nagyon fontos. Különben nem tudunk mit tenni. Tehát több kutatásra van szükség, hogy jobban megértsük az akusztikai tényezőket és a nem akusztikus tényezőket. Hogy az emberek zavarnak fogják fel az ajt, vagy nem. Természetesen a repülőtereknek is lépniük kell, hogy a zaj iránti toleranciát növeljék, ha már az zaj egyszer nem tűnhet el a zajról való kommunikáció is azt jelenti, hogy ha hang zajszennyezési limiteket vezetünk be, és természetesen kompenzálni kell a szélsőséges helyzetben lévőket, hogy az emberek akár elköltözhessenek. Ez a repülőterek érdeke is, hiszen ők szeretnék kiépíteni általában a repülőtereket. A kérdés pedig az, hogy hogyan segített az Európai Unió repülőtereknek, hogy lépjenek. Most pedig szeretném összefoglalni, tehát mindenképpen határok kellenek a zajszennyezésnek, össze kell gyűjteni a legjobb gyakorlatokat, hogy valahogy kompenzáljuk a repülőterek növekedését, figyelembe kell vennünk a nem akusztikus szempontokat, és igazi közösségi hozzáállás kell a repülőterek fejlesztése esetében. Hogy a repülőterek ne riasszák el az embereket a környékükről, vagy akár abból a városból, ahol vannak. És fontos, hogy ez a fej, fenntartató fejlődés körében maradjon. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Vorträge? Tehát eh, akkor most az előadások után kérdése Gesine Meissner. Ja, vielen Dank. Ja, das war interessant. Köszönöm, nagyon érdekes előadásokat hallottunk. Ez az utolsó arról szólt, amit ma akartam az elején kérdezni. Hiszen Thomas úr azt mondta, hogy szubjektív zaj terhelés is van, nem csak objektív. És a politikának ezért van többek között nehéz dolga. Tehát az a zajterhelés, amiről beszél, decibelben mérik, vagy igazából az emberek észlelésével. Hiszen azt mondta, hogy az em- azt hallottuk, hogy az emberek 70%-a szenved a közúti zajtól, kevesebben szenvednek a vasúti zajtól, és még kevesebben a légi közlekedés által okozott zajtól. De hallottuk, hogy nagyon sokan úgy érzik, hogy zavarja őket a zaj. De a kérdés feltevése, és nagyon érdekes, hogy mérhető az a zaj, vagy, vagy igazából van egy olyan érzésünk, hogy zavar minket. Hát ez nagyon nehéz. És Tomac úr előadására térek vissza, már gyakrabban hallottam olyan légfolyosokról, amelyek nem mehettek el lakó negyedek fölött, mert a lakosok panaszt tettek, hogy zavarja őket a zaj, bár néhány ilyen területen nem is lehetett, hogy a zaj zavarta őket, mert túl magasan repültek föl a gépek. Tehát szerintem fontos az, hogy legyen, tehát hogy szubjektív megítélést is valahogy mérjük. Tehát, tehát azt nem mondhatjuk, jó, gazdaságilag mondhatjuk, hogy jó a légi, légi zaj, mert a munkahelyen teremt. De, de, de mit lehet csinálni? Tehát mit gondol, mit tudunk itt csinálni? Ez az első kérdésem, hogy ezzel hogyan foglalkozunk, tehát pszichológiailag nagyon nehéz. A második kérdésem gyorsabb lesz. Egy másik előadásban már hallottuk, hogy 40 milliárdba kerül a zajvédelem Európában. Mibe kerülne, hogyha zajcsökkentési intézkedéseket hajtanánk végre? Tehát itt, itt is kalkulálni kell. És az utolsó kérdésem pedig, kiszámították már? hogy az e-mobilitás mit jelent a közutak esetében? Tehát, hogyha mondjuk a gépjárműveket elektromos autókkal cserélnék le, akkor Lukaszewska asszony kap szót. Dziękuję bardzo. Ja również z przyjemnością wysłuchałam. Köszönöm szépen. Nagy figyelmel hallgattam a prezentációkat. Különösen helyte professzornak szeretnék köszönetet mondani, hiszen ő hangsúlyozta, hogy mennyire fontos a fék típus a zaj kibocsátás korlátozása témájában. Úgy gondolom, hogyha kidolgozunk egy jogszabályt erre a szektorra, akkor ennek az alapja a valóság kell, hogy legyen, elemezni kell a valós helyzetet nem alapolhatunk, nem alapozhatjuk a javaslatainkat bizonyos megállapodás, megállapításokra. Például bizonyos tagállamok bevezettek egy intézkedést, vegyék át a többiek is, anélkül, hogy megnéznénk például milyen költségekkel jár ez, illetve hogy milyen következményei lennének egy ilyenfajta általános szabály bevezetésének. Lehet, hogy ez például korlátozná a szabad piaci mozgást, a versenyképességet vagy a gazdasági fejlődést. és lehet, hogy nem is csökkentené lényegesen a zajt. Elhangzott az is, hogy a zajok teljes megszüntetésére nincs lehetőség, és a zaj szorosan kapcsolódik a gazdasági fejlődéshez. Viszont a közúti zaj, vasúti zaj esetén az útvonalak áthelyezése és távolabbra helyezése az agglomerátumoktól, az valószínűleg részben megoldást jelent, így csökkenteni lehetne a lakóterületeken a zajszintet. Részletesen beszéltek a közúti zajokról. Szakbizottságként, közlekedési szakbizottságként a mi feladatunk az, hogy a közúti szállítás egy részét legalább tereljük át a vasútra fontos ez a kérdés. Nagyon sok nehézség áll előttünk, hogy ezt a lépést meg tudjuk tenni. De remélem, hogy uh, az irányelven szereplő megoldásokat uh, majd úgy lehet végrehajtani, hogy figyelembe vegyük a versenyképességet, a gazdasági fejlődést, és remélem, hogy megbízható becsléseken, elemzéseken fognak uh, alapulni majd a konkrét korlátozások, és figyelme kell venni természetesen az emberi egészségre gyakorolt hatásokat is. Reméljük, hogy a ma meghallgatott szakértőket is majd meghallgatják az irányelv tervezet összeállítása előtt. Köszönjük szépen. Nekem is lenne néhány kérdésem. Sok újságcikket lehet olvasni, hogy a közúti zajt lehet jól manipulálni is. A típus jóváhagyásnál ugye eh, az autókra, motorokra megvannak a decibel határértékek. Ezeket azonban ugyanúgy, mint a dízel kibocsátási botrány kapcsán, csak laborban mérik, és a valós használat közben sokkal magasabb, akár négyszeres zaj kibocsátása is lehet egy gépjárműnek. A Mercedesnél konkrétan ismerek egy esetet, hogy 11 Mercedesnél, a BMW-nél többször kiderült, hogy négyszeres, hétszeres a zajszennyezés. Megint csak egy kis trükközéssel lehet ezt elérni. A laborban egy kicsit visszafogják a kipufogó teljesítményt, és állítólag ez megint jogos, jogszerű, legális, mert erre vonatkozó szabályozás nincs. Hallott -e erről a bizottság, mi is lehet ezzel ellen tenni? mit fog a bizottság az ellen tenni, hogy megint ilyen trükközés miatt egy zajgét botrány is kialakuljon, mint a dieselgét. Aztán itt van az ár kérdés. A transeurópai hálózatokra 12 milliárdot csak a zajvédelemre adunk ki. De ha Európa szerte a tehervagonok 80%-át és sok Európáról érdemes beszélni, ezek 80%-át felszerelnénk, akkor ezzel ezt másfél milliárdból meg lehetne valósítani, sokkal olcsóbb lenne, és 10 milliárdot megtakarítanánk, de ezt nem teszi senki. Ezek a zajvédő falak most a divatosak, pedig ö, még ide tartozik az is, hogy nem akarok úgy a vonaton ülni, hogy folyamatosan, mint a metróban ülnék, semmit se lássak. Egy méter 60 meg 6 méter magas zajvédő falakat építenek helyenként, amelyek teljesen fölöslegesek, miközben azt látjuk, és hogy az ipar már Japánban is olcsóbb vonatokat gyárt, mint Európában. Ez pusztán a politikai akarat kérdése, illetve hát a jogalkotás kérdése, mert ott rá kényszerítik erre a gyártókat. Nálunk nincsenek ilyen elvárások, kiderül, hogy Európa nem az élen van, hiszen a dízelügyben is az USA szigorúbb szabályozást követ, az a ügyben Japán követ szigorúbb szabályozást, a Svájc pedig eleve betiltja a zajos szerelvényeket, és ha a lengyel ipar Rotterdam, Genua teherszállítási vonalán továbbra is elavult technológiával közlekednek, akkor ennek lehet előnye Lengyelország számára, csak a országok számára nincs. Tehát véleményem szerint a tehervagonok felújítása sokkal olcsóbb és hatékonyabb megoldás, és európai pénzekkel 20%-át a költségeknek lehetne finanszírozni, de egyes vállalatok nem is akarják ezeket a pénzeket, pedig ezáltal versenyképesebbé válnának. Ezt itt is láttuk ma. És a szubjektív zaj felfogásról pedig annyit, hogy Németországban volt egy eset, hogy egy német lakos panaszkodott, hogy délben a gyerekek zajonganak a játszótéren, és be akarta volna tiltatni a gyerekek bejárását a játszótérre egy és három óra között délben. <clears throat> Szerencsére ennek nem maradt a bíróság helyett. Nos, hát itt is egy kicsit hasonló a helyzet, hogy nem lehet minden e- eszement ötletnek megfelelni. Utolsó gondolat. Állítólag, ugye a lengyel erről mondta, hétszer annyiba kerülnének a a vonatok felújítása, szerintem ez nem teljesen így van, én más adatokat ismerek, de még ha így is van, miért van ez így? Hát azért, mert Lengyelországban nincsen vasúti használati díj Európában, még ráadásul erre rámegy az európai vasúthasználati díj, illetve Lengyelországban meg hiányzik a közúti díj. Tehát a gazdasági ösztönzők és fékek módjával is sok mindent el lehetne érni, ha megvan a politikai akarat. A zaj problémát lehet politikai akarattal befolyásolni, és akkor persze sokkal kevesebb lesz az objektív és szubjektív lakossági panasz is. Tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Csak szerettem volna reagálni az elnök úr megjegyzésére, hogy miért olyan magasak az értékek Lengyelországban. Hát azért, mert Lengyelországban nem monoblokk kerekeket használunk. Mi vagyunk az egyetlen ország, ahol a kompozit fék beépítése ugye nagyon magas, elnök úr teljesen egyetértek az új gördülőanyag esetén, a standardoknak meg kell felelni. Viszont a már meglévő gördülőanyagnál, ami már forgalomban van több évtized óta, végig kell gondolni, hogy milyen költséget jelentene az új kerekek, új fékek bevezetése. Valójában erre kell gondolni a régi anyagra és ezeket kell kiigazítani, hogy megfeleljenek a érvényes standardoknak. Még egy dolog, mert már szó volt róla, a K-talp és az L-talp csökkentheti a zajda, de Svédországban és Finországban ez nem történhet meg, mert az veszélyes. És szerintem ezzel a kérdéssel is foglalkozzunk. És Kezdjük úgy, ahogy már elkezdtük. Tehát először is Éberle úr. Köszönöm szépen. Először is, hogy hogyan mérjük a zajokat, tehát ez fizika. A, de az, a zaj észleli szubjektív is. Tehát van zajszennyezés, és azt látjuk, hogy a közút és a vasút esetén nagyon stabil a zaj érzékelés, tehát bizonyos százalék érzi, hogy zavarja. Tehát, hogy igazából mi az elfogadható, az sok mindentől függ. Viszont eh, a zaj szint viszont fizikailag mérhető, tehát az alvászavarok, kommunikációs zavarok, akkor az, az infarktus kockázat, ez fizika, ez, ez mérhető. A hatékony intézkedések kérdése, tehát hogyha nem teszünk semmit az zaj ellen, az sok pénzbe kerül. Tehát Németországban kb. 10-13 milliárd euróba kerül. Mik a leghatékonyabb eszközök? Tehát, hogyha ezt le akarom egyszerűsíteni, minél hamarabb felismerjük a problémát, annál olcsóbb a megoldás, tehát a megelőzés, tehát például a közúti zaj esetében két dolog, két intézkedés jut eszembe. Tehát a fő probléma, főleg a városon belüli zaj. Tehát például Rajnapfalc tartományban észleltük, hogy igazából ha 30-ra csökkentjük a seb, maximális sebességet a városon belül a felére csökken a zaj, kb. 3 decibellel, és ezzel jelentősen csökkentjük az éjszakai zajforrásokat, amelyek az ébredéshez vezetnek. Tehát nagyon fontos például tudni azt is, hogy a útburkolat is lehet zajszegény, és két-három decibellel is csökkenhet a zaj a útburkolat cserélésével. Tehát, hogyha az útburkolat felső rétegét lecseréljük, az 10%-kal több költséget jelent, és jelentősen csökkenti a zajt. Az E mobilitás kérdése, tehát hogyha a burkolat tól, a burkolat és a abroncs találkozásából születik a zaj, akkor ez az ezt az elmobilitás nem befolyásolja. A városon belül viszont van, van hatása ennek, de hogy az e mobilitás csökkentse az ajt, óriási nagy arányban kell e-mobilitást alkalmaznunk. Tehát ha, ha nagy számú elektromos jármű van az utakon, akkor csökken az ajt. Igen, a mérési előírások a gépjárművek tekintetében igen, igen, nagyon sokat trükköztek 2014-ig, 2014-ben is trükköztek, tehát a realitás nem felel meg a mérési módszereknek, és a bizottsághoz fordulok ezzel, hogy a 2021-ig ezeket a kiskapukat zárják be. Hiszen derítsék ki, hogy hol csalnak az ajszinttel. Köszönöm. A következő előadó Markus Hecht. Sorry, sorry. Zur Lärmbelästigung die A zaj szennyezés az 55 decibel a, egy olyan érték, amely, amely viszonylag hangos. Ez azért már valamit elvár a lakóktól, de a ma normálisan elviselhető szennyezés az 30, illetve ami még nem szennyezés. Tehát uh, itt évtizedeket elpazarolhatok azzal, és azzal, hogy ezt csinálom, de nem jutok semmire. Tehát szerintem ez az 55 dBA-s határérték legyen szerintem egy olyan érték, amelyhez viszonyulunk, és ha sikereket akarunk elérni, ami a költségeket illeti, a költségek főleg a kompetencia függvényei. És a zaj költségeket becsomagolhatom másba is. A légiközlekedésben tehát, hogyha egy repülőgépet tervezek, akkor öt értéken van. Hogy hány ülés van benne, a táv, a üzemanyag felhasználás, a zaj és a költségek. A költségek az elején megvannak, és akkor a zaj tényezőt, a költség tényező alá sorolom. Ezt a vasútnál is megcsinálhatom, tehát főleg a lengyel példa jó, hogyha a vasutat úgy kezelem, mint eddig, tehát az elmúlt 15 évben a piac 50%-át elvesztettem, tehát mehetek lejjebb még innen, de lehetek innovatív is, amelyek eredménye a több piac. Tehát például, hogy olyan tárcsafékeket alkalmazunk, amelyek 50 ezer eurótól költségcsökkenő hatással vannak, és akkor megoldottam a zaj problémát. De Lengyelországban egy vagon 20-40 ezer kilométert mennek évente, akkor a tárcsafék nem jön számításba. Tehát itt alapvetően forradalmasítanom kell a vasúti közlekedés, hogy konkurencia képes maradjak. Vagy egy másik probléma, tehát például a rekuperatív fék. Ez Lengyelországon szinte nincs meg. Hát nyilván itt a fék betéteknél kopás van. A cseheknek is hasonló éjszakon a rendszer, és most átállnak 50 hercre. Energiát takarítanak meg, a fékbetéteket is kíméljük. Tehát egy picit mindig holisztikusabban kell gondolkoznom. Tehát ha csak a költségekre gondolok, akkor, akkor föl is adhatom. A vasúti technológia fejlődése csökkentheti a költségeket, és nem lehet ezt leválasztani a többiről. Tehát a KOLL talpak hatása az öntött talpak hatásánál, tehát főleg a dízel mozdonyoknál, amelyek nagy, hosszú szerelvényeket húznak, a K és LL vonat máshogy viszonyul. De hogyha ugyanazok, ugyanazokat az elárásokat alkalmazom minden országban, minden gördülő állományra, akkor, akkor már csődre vagyok ítérve. És az biztos, hogy teljesen mások a fékezési tulajdonságok más és más féktárcsák, fékbetétek esetében. Finország, Svédország, tehát jól ismerem a finn helyzetet, az észak-finn helyzetet, ott nincsen elektromos vasúthálózat, kemény, nehéz, fát szállító szerelvények vannak, és igazából K ellen nehezen megy. Viszont a hagyományos fékezési technológia jól működik. Egy másik példa az orosz vasút, az orosz technológia más. Tehát az orosz vonatokra más fékezési előírások vonatkoznak, mint a finnekre például. Will ich mich enthalten, aber für Finnland... Svédországról nem tudok sokat, Finnországban megvan a megoldás. Jó, jó, az sose baj. Az sose baj, ha megvan a megoldás. Vitold Grall. Nie chciałbym tutaj, żebyście Państwo odnieśli... Köszönöm szépen. Nem akarom azt a benyomást kelteni, hogy Lengyelország semmit nem tesz. Minden új vasúti pálya megfelelő kompozitelemekkel van már nálunk építve és ez alacsony szinten tartja a zajt az új pályákon. Nálunk a fő gond a finanszírozás, mert ezek mind óriási költségű dolgok. Annyit tudok, hogy az Európai Unió csak a fékcserére ad pénzt, de a kerékcserére például nem. Ha a TSL szabályozást bevezetik, akkor 89 millió euróval nőnek a költségek évente, és akkor a gördülő állomány akkor lesz körülbelül 2020-ra nagyjából elfogadható színvonalom. 7 millió euró a forgalma nálunk a legnagyobb vasúti vállalatnak. És próbálunk mi a zaj ellen fellépni, de a lehetőségeink nagyon csekélyek, és ahogy már elmondtam, van az a gond, is, hogy a közúti közlekedés megint előnybe kerül. Kelon Tomának adok most szót. Köszönöm szépen, hogy visszatérnék egy előző témához. Régóta ülök azokon az üléseken, amelyek a bukaresti repülőtér kapcsán zajlanak. és sok pozitív meg, megjegyzés is elhangzott. Öt év múlva Románia csatlakozott az EU-hoz, és ugyan a zajszennyezés objektíve csökkent, az elégedetlenség nőtt. Meg kell értenünk ezt a pszichológiai összefüggést is, amikor új ö, infrastruktúrát tervezünk. A gazdasági előnyök a város és a térség számára, és a, a politikai károk és az emberek véleménye között ö, egyensúlyt kell vonni. Ö, az egyik ö, lakos kiabál, a másiknak semmi baja nincs. Itt nem lehet ilyen helyzetekben egyensúlyt teremteni. A fenntartható döntés politikai jellegű lesz. Köszönöm szépen, ez egy érdekes megjegyzés volt, és ezzel ezt a témát már lezártuk, bár továbbra is foglalkoztatni fog minket, nyilván. És technológiai megoldások van, de a fő bibi azzal van, hogy van-e politikai akarat, és persze finanszírozási problémákat is felvethet a kérdés, nyilván. Németországban sok olyan példa van, hogy a teherautó útdíjből milliárdokat lehet beszedni, és abból lehet sok mindent finanszírozni. Ezt Lengyelországban is meg lehetne csinálni, de ne csak a, de nem csak a zajról kell beszélni, mert ugye a mobilitás is egy szempont, és a klíma vérelme, az emberek egészsége ugyanígy. Ezzel azt hiszem tényleg ezt a témát már legalábbis kimerítettük. Köszönöm szépen mindenkinek, folytatjuk mindjárt mással. all... Kérek mindenkit foglaljon helyet, vagy pedig eh, hagyja el a termet, mert még egy napirendi pontunk van. Mielőtt áttérünk az utolsó napi rendi pontra, egy teljesen más dolgot említenék meg, hiszen valaki itt van ma közöttünk, aki utolsó ülésén vesz részt, ez pedig Levente Borzák, aki négy évig kiválóan dolgozott itt, és most elhagy minket. Hát szinte nem is tudjuk elhinni, de Mindenek előtt szeretném kihasználni a helyzetet, és szeretnénk megköszönni a kiváló, kompetens együttműködést. Nagyon kellemes volt együttműködni, sok dolgunk is volt, és sajnos véget ért. De minden jót kívánok a jövőt tekintve, és remélem, hogy találkozunk még. Minden jót! is yeah, but thanks a lot. Nagyon szépen köszönöm. Hiba lehet. Itt van Luke Willems és Jan Moléma. Luke Willems a Benelux főtitkára, és Jan Molema pedig a Benelux belső piaci előadója. És most 10-10 percük van, önék a szó. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy meghívott minket a közlekedési szakbizottság, és szeretnénk bemutatni a szállítási jelentésünket, és szeretnénk minnyáinkkal megosztani tapasztalatainkat. Elmondanám, hogy milyen kontextusban vagyunk itt. Tehát először is egy rövid bemutatást adunk a Benelux Unióról, utána, hogy miért fontos a közlekedés szállítás, a jelentésünk eredményéről szeretnék beszámolni, és utána kitekintek a jövőbe. Tehát Benelux még mindig létező regionális együttműködés Európában. A következő dia. Tehát kormányközi szervezet vagyunk a három ország között, Hollandia, Belgium és Luxemburg. A regionális együttműködés a fő feladatunk. Ezt tesszük a Benelux Unióban az elmúlt 70 év óta. Ez pedig a három ország számára nagyon jónak minősült. Tehát olyan dolgok születtek nálunk, mint például Schengen. A Schengeni Unió is igazából a Benelux történelem nagymértékű megismétlése. 2012-ben a kormányzatok úgy döntöttek, hogy egy új Benelux szerződést kötünk, új együttműködés fázisba lépett tehát a kooperáció. A legfontosabb még mindig az, hogy mélyítsük az együttműködést, másodszorban úttörő szerepet vállalnak országaink, Európa további egységesülésében. A Benelux együttműködés már nem csupán gazdasági, hanem biztonságpolitikai, igazságügyi és a fenntartató fejlődés tekintetében is megvan is öt intézményünk van. A legfontosabb a miniszterek bizottság, amely decemberenként ülésezik. Tehát nagyon aktívak vagyunk. Benelux országokként regionális együttműködés tekintetében is. a három ország logisztikai kaput is jelent Európa számára a repülőterek, kikötők révén. Egy dolgot szeretnék még megemlíteni és hangsúlyozni. Ez pedig eh, a Benelux eh, országok eh, igazi ereje, ez az Európai Unió működéséről szóló szerződés 350-es cikke, hogy az európai szerződések nem érintik a regionális uniók további együttműködését, amely Belgium, Luxemburg és Hollandia között van. Tehát a regionális uniók az Európai Unión belül is tovább működnek. Ez az utolsó bemutató mondatom, tehát a szabad kabotás, szabad szállítás van a Benelux országok között. Tehát 44 tonnás határértékel 40 tonna helyett. És ez pedig a szállítás hatékonyságát nagy mértékben megnöveli. Franz Timmermans, a Benelux soros elnök akkor meghosszabbította ezt. Tavaly, az év végén a miniszterek bizottsága pedig megen, megengedte, hogy nagyobb kamionok is áthaladhassanak a belga-holland határon. Örülünk, hogy bemutathatjuk most a tanulmányunkat, amely a miniszterek bizottságának megbízásából készült. Tehát akkor Nézzük meg. Utána Moleman kollégám is részletezi majd ezt. Igen, működik. Köszönöm. Szeretném most a jelentés fő eredményét bemutatni. Ez nem csak a Benelux országokra, hanem Európára is üdvös hatással lehet, hiszen a Beneluxon belüli jó közúti szállítás egész Európára jó kihatással van. Most nézzük már a következő diát. Tehát itt Európa hőtérképét látjuk, és ebből néhány információt is kaphatunk. Itt a vörös területeket, tehát a Benelux országok egy vörös területet képviselnek. Ez azt jelenti, hogy óriási szállítás és logisztikai aktivitás van az Európai Unión belül egy viszonylag kis területen. Azt is mutatja, hogy a logisztikának milyen kedvenc területei vannak, hogyha megérkeznek valahova, hogy tovább menjenek az európai piacra. Tehát miért készül tanulmány? Az áruk áramlásáról. Néhány oka van. Először is a három Benelux ország között növekszik az együttműködési igény, de az egyes országokon belüli régiókon belül is. Tehát nő az áru szállítás mértéke. És pedig nagyon gyorsan nőnek a mennyiségek, és változnak. És ebben a tekintetben még nincsen, nincsenek jogszabályok. Amikor szabályokat hozunk, ahogy ezt már az előbb említettem, akkor ezt tény alapon kell tennünk. Ez pedig az jelenti, hogy pontos információkkal kell rendelkeznünk a Benelux országokon áthaladó áruforgalomról. Hogyha megnézzük az első eredményeket, európai kontextusban. Várom a diát. Tehát európai kontextusban a Benelux államok terület kicsi. Az Európa területének 1,7%-a. Viszont a GDP a földrajzi területünk három szoros a 7,9%-a az Európai Unión belül. Ez a közlekedése lefordítva a jobb oldalon látható, tehát például az európai belvízi hajózás 78%-a a Benelux államokon belül van. Tehát mi az együttműködésünkben kipróbálunk újabb szabályokat, például használjuk a digitalizációt, ez pedig nagyon érdekes, hogy itt igazából európai kihívással foglalkozunk, igazából egy laboratórium vagyunk, hogy az együttműködés először magunknak kipróbáljuk. További számok, a légi áruforgalom 24%-a európai légiforgalom 24%-a nálunk realizálódik, a tengerhajózás 21%-a, a többi terület, amelyen együtt szeretnénk működni az európai partnereinkkel, az a további kettő vasúti és közúti áruszállítás. Tehát térjünk át a jelentés európai kontextusára. Tehát, hogyha tudjuk, hogy hol van az igazi áru áramlás, akkor kiszámíthatjuk, hogy a, ez a jövőben hol lehet. Ha megnézzük a közúti szállítást, ott nagyon aktívak vagyunk, és a közúti szállítás általában adhok döntések függvénye. A jelentés eredménye azt mutatják, hogy a közúti szállítás 76 szállít, százaléka átmegy a Benelux határokon. Tehát uh, itt a jogalkotónak is lépnie kell, hiszen ez elég érv. Itt látjuk a következő diát. tehát nem mutatom be itt az összes eredményt, néhány eredményt, de a logisztikai index top tenyébe tartozunk. Luxemburg a második helyen van, a Hollandia a harmadik, Belgium a hatodik helyen van, tehát ez egy nagyon stabil tényező. Németország az 2014 óta az első helyen van a logisztikai rangsorban, ez egy gazdaságilag nagyon aktív terület. Erősnek kell lennünk a logisztikában, a szállításban. Tehát a nagy kihívás az lesz, hogy ezt hogyan tudjuk fenntartani a megnövekedett áruforgalommal, ahogy az előjelzések mondják. 2030-ig meg háromszorozódik az eh, áruforgalom Európában, és eh, szeretnénk e az új körülmények között is megőrizni ezeket az eredményeket. Tehát van néhány opciónk, és nem csak a Benelux országon belül szeretnénk ezeket használni. Jövő héten lesz már egy Benelux csúcs, ahol meghívjuk szomszédainkat is. Kísérleti projekteket teszünk majd, már néhány kísérleti projekt van, például olajvezeték és közúti szállítás tekintetében, és az Európai Unióban meglévő jogszabályokat is szeretnénk áttekinteni, és természetesen, hogyha a minisztereink jól tárgyalnak, akkor ez az európai környezetre is üdvös hatással lesz. A kihívások, amelyeket Európával együtt szeretnénk megoldani, hm, nyilvánvalók. Tehát látjuk az óriási áruforgalmat a területünkön, látjuk a mindennapos dugókat, a mindennapos életünket befolyásolják. A nagy kikötő környékén mindig közlekedési dugók vannak, a nagy városok környékén dugók vannak, tehát modellváltásra van szükség. Modellis váltásra van szükség. A tarthatósági célokat még messze nem értük el, tehát ezeket is folytatni kell. Digitalizáció és az intelligens közlekedési rendszerek is a megoldás részét képezhetik, tehát nem túl valószínű, hogy több aszfalt út lesz Európában, sokkal több víziút. De hogyha intelligens rendszereket használunk, akkor optimizálhatjuk ezeket. És természetesen az új eh, szállítási módok. Tíz éve senki nem gondolt arra, hogy a drónokat felhasználjuk a szállításban. Ma az elektromos, elektronikus kereskedelemmel a drónok létjogosultságot nyertek az áruszállításban. Néhány jó hír a végén. A széndiokszid kibocsátás csökkent, illetve stabilizálódott az elmúlt években, ez jó hír, de tudjuk, hogy a volumenek viszont növekednek, hogyha egy kicsit kitekintünk, akkor a fő kikötőink Rotterdam és Antwerpen ilyen számokat mutat. Tehát 2013-ban 235 millió tonna, 2030-ra 40 millió tonnára emelkedik, és ez egy viszonylag szerény becslés. Tehát az azt jelenti, hogy a modális váltást Rotterdam-Antwerpen környékén gyorsabban kell végrehajtani. és a belvízi hajózás 35%-tól 40%-ra nő, tehát 5%-nyi közúti szállítás áttevődik majd a belvízi hajózásra, illetve a rövidtávú tengeri hajózásra. Most néhány végkövetkeztetés, és esetleg erre majd emlékezhetünk ezen a fórumon. Tehát emlékeztettem, hogy egy labor vagyunk Európa számára, kísérleti labor, és nálunk igazából minden egy kicsit korábban bekövetkezett, mint Európában, tehát lehet tanulni tőlünk. A Benelux együttműködés lehet az európai döntéshozatal kísérleti terepe, hiszen három viszonylag kis ország tapasztalata segíthet az európai szinten is. Tehát egy kis összefoglalás. A sikeres Benelux együttműködés a közlekedésben Európát is mozgásban tartja. És ezzel szeretném megköszönni elnök úr, hogy felszólalhatunk, és várom a gyümölcsöző vitát. Köszönöm szépen, megnyitom a hozzászólás lehetőségét. Sosbach. No. Vagy még sem? Uh, eh, <laughs> yes. Uh, voorzitter, dank u wel. Ik... Köszönöm elnök úr. Josh Bachra nézek. a szellemi tulajdonjog az övé, ő, az ő ötlete volt, hogy ezt a tanulmányt vizsgáljuk meg, hogy hallgassuk meg az erre vonatkozó prezentációt. Nagyon meg kell, hogy ezt köszönjem neki, át tudtam olvasni a dokumentumot. Ez a megközelítés, ez a széles látókör, hogy hogyan szerveződik a közlekedés, a szállítás egy bizonyos területen, ez nagyon érdekes. Aztán majd a balti országokat is hasonlóan meg tudjuk vizsgálni. Benelux országokban, akár Brüsszelben, ugye van egy munkalátogatás, akkor egy, elég jól tudjuk, hogy mi is történik. Mi történik Európának ebben a részében. Lenne egy pár kérdésem A jelentésben, a tanulmányban az szerepel, hogy Rajna Veszfáliával folyamatos a kapcsolat, szinte flirt jellegű kapcsolatuk van, mintha a Benelux államok negyedik tagja lenne. Mik a tervek? Fizikailag össze fogják kapcsolni majd ezt a területet a Benelux államokkal, vagy esetleg nem hivatalosan történik ez? rajna Westfália része lesz tényleg az önök közlekedési politikájának? Aztán az úti rendszerrel kapcsolatban is lenne egy kérdésem. A belga kormány bevezetett egy úti rendszert. A lehető legintelligensebb módon tették ezt meg a hollandokhoz képest, észszerűbb a belga rendszer. de most már ez a Benelux díj politikához tartozó kérdésé vált. Megnézzük, hogy mi fog történni Hollandia déli részén. Ma délelőtt szavaztunk egy jelentésről, ami a könnyű csomagokra vonatkozott, illetve a könnyű járművekre vonatkozott. Megnéztük az Európai Bizottsági adatokat, és ezek a könnyű járművek, ezekre vonatkozóan van valamilyen javaslatuk? Könnyű járművekre vonatkozóan? Vagy esetleg van bármi, ami aggályos ezekkel kapcsolatban? regionális repülőterek elnök úr nagyon szereti ezt a témát. Szeretném tudni, hogy a regionális repülőterek esetén ezek a repülőterek jövedelmezőek-e, megtérülnek-e a költségek? Most több kérdést nem szeretnék föltenni. Okay. Dominik Viké. Köszönöm, elnök úr, és nagyon érdekes volt ez a prezentáció. Én is szeretnék föltenni egy kérdést, csatlakoznék Vim kérdéséhez. Milyen a kapcsolás, milyen szinten állnak a tárgyalások Rajna Veszfáliával? Prezentációban ezt említette. Ugye érthető, hogy földrajzilag kapcsolódnak ezek a területek. És azt is szeretném tudni, hogy van-e már bármilyen konkrét, specifikus kapcsolatuk, Franciaország, mondjuk nem is Patkaléval, de a Benelux területhez csatlakozó francia területekkel, illetve a csatorna lehet, hogy ott is az északi területen ez egy plusz lehetőséget fog adni. Aztán van még egy kérdés. a nemzetközi közlekedéssel kapcsolatban nem normál felhasználásúak ezek a könnyű járművek, de nemzetközi szállításban, közlekedésben esetleg ezeknek a könnyű járműveknek milyen szerepe lehet. Aztán még lesznek további kérdéseim is. Joshba. Ja, Fildan. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék csatlakozni a kollégák gratulációihoz és megköszönöm Vélem Szalmán úrnak az elvégzett munkát. Nagyon fontos dolgokat tárt föl. Felszínesen nézve nem látszik mindez a sok érdemi összefüggés, amit közelebbről olvasva felfedezhetünk. Vendekamp kollégához hasonlóan az UDI kérdése foglalkoztat, illetve az, hogy közös kezdeményezés lehetséges ön szerint. Nagyon ö, sok adat áll rendelkezésre az ágazat foglalkoztatjaira vonatkozóan. Milyen az együttműködés? A kompetenciák kölcsönös elismerése tekintetében ebben az ágazatban. Nekem az a benyomásom, hogy ez nem nagyon működik, mindenki a saját kis váracskáját építgeti a logisztikai területen, hogyan lehetne ösztönözni a jobb együttműködést? Utolsó kérdésem pedig az infrastruktúrákkal kapcsolatos. Sok modernizáció zajlik, energiabarát, gördülő állomány, illetve járművek, gáz és elektromos csatlakozó rendszerek. Van európai szinten együttműködés az infrastruktúra fejlesztés területén? Köszönöm. Nekem is lenne néhány kérdésem. A, az óriás teherautók vagy monster truckok ügyében a Fraunhofer intézet vizsgálatot végzett, és azt mondja, hogy ezáltal még vonzóbb lesz a közút, amit viszont senki nem szeretne. Elméletileg lehet azt mondani, hogy ugye itt két óriás teherautó kivált hármat, és ez környezetileg jó, de Németországban már most 20 ezer kevesebb teherautó parkolóhely van, mint kéne, és ha még több jármű érkezik, akkor akkor minden jobb lesz a baj. És ráadásul túl sok az üres járat. Svájcban különösen magas az üres járatok száma a magas hegyek miatt, meg a magas díjak, útdíjak miatt. Ez különösen költségessé válik. Minden országban más persze a teherautó útdíjrendszer. Lehet, hogy azért van sok forgalom, mert olcsó a közúti közlekedés, vagy fordítva érvényesül logika. Egyes cégek Spanyolországban tankolnak, elmennek Luxemburgig, ott is olcsón tankolnak, és inkább hosszabb úton mennek, de az olcsó benzin irányítja őket. És ez egyfajta mesterséges olcsósítás és látszató olcsósítás. Aztán nem csak a Benelux államok bűnösek ebben, Németország és Franciaország is persze. Dominik Rikének ezt nem is merem már mondani, hogy Brüsszelből Valencienbe, ahol egyébként a vasúti ügynökség van, egy órával csökkenthető lenne az út, ha 800 méteren eh, kitisztítanák a pályát, és három ország nem bír együttműködni abban, hogy egy 800 méteres szakaszt felújítson, és azért mindhárom ország járművei körbe mennek. Ilyen projektekre lenne szükség, és persze nem a közutakra kéne a vasúti közlekedést átirányítani, hanem viszont. A parlament havonta egyszer Strasbourgba megy. A összekötő vonat közlekedés katasztrofális nagyon sok hírt hallottam már, hogy 5 órát kell utazni, nincsen büfé, és így tovább, és így tovább. Nem lehetne a Benelux államoknak egyszer összefogni abban, hogy az egyébként uh, irracionális parlamenti ide-odát kicsit olcsósítják speciális odafigyeléssel. gyakorlatilag azt hiszem, hogy a lüresbe beszélek, mert Nincs ilyen akarat. A Rail Baltica viszont két állam kiváló együttműködését valósítja meg. Van azért pozitív példa is. A Rail Baltica joint ventureként példaként szolgálhatna itt a közép-európai Brüsszel-Strasburgi pendlizéshez. Okay. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselő, köszönöm a kérdéseket. Először az együttműködési kérdésre reagálok. Milyen az együttműködés a Benelux környező régiókkal, észak a Veszfáliával. Nagyon jó, kiváló az együttműködésünk az új Benelux szerződésben, 2012-es szerződésben politikai nyilatkozatot is beillesztettünk a három kormányzár részéről, illetve Észak-Rajna Veszfália kormányzása részéről. A Beneluxban a három ország három minisztere rendszeresen egyeztet Észak-Rajna Veszfália képviselőjével is. Például most ezt az ajánlást együtt fogjuk átnézni Észak-Rajna Veszfália képviselőjével. Rikő úr, a Franciaországgal együttműködés közlekedési témában itt a közúti együttműködés van, ott nagyon jó az együttműködés. Például a szociális dömping elleni harcban ott kiváló az együttműködés. De nem ugyanolyan fajta ez az együttműködés, mint Észak-Rajna-Veszfáliával. Például, hogy reagáljak az elnök úr kérdésére is, az díjazásra vonatkozóan. Igen. A legnehezebb kérdés ez most a Benelux országok számára, hiszen klasszikus kormányközi együttműködés folyik az országaink között, és a kormányok véleménye eltér egymástól. Nekünk megvannak a szabályos elképzeléseink, hogy hogyan lehetne valamit Benelux szinten kialakítani, de, de vannak eltérő vélemények, és közalkalmazottak ként ugye elmondhatjuk, hogy eltérnek a vélemények, de itt tényleg politikus, politikai megállapodásra van szükség. Tanulmányozni fogjuk a kérdéseket, de nem feltétlenül a jövő héten az údi bevezetése belga, belga szinten, belgiumi szinten, természetesen ennek is van hatása Észak-Rajna, Veszfáliával, Hollandiával, Luxemburggal, Ezeket meg kell vizsgálni, ezeket a hatásokat, és vannak olyan jelzések, hogy negatív plusz mellékhatásokkal is járhat ez. A fenntartható közlekedés nagyon fontos, ez természetesen kapcsolódik a díjazáshoz, de nincs kormány szinten megállapodás a díjakról. Ugyanolyan viták folynak, mint amik itt az Európai Parlamentben erről a témáról. Erre a kérdésre itt szerettem volna reagálni, és aztán át is adom a szót Jan Molomának a kombinált megoldásokról, a nehéz és könnyű járművek tekintetében. Az Európai Parlamenti 2014-es vitát követően két döntés született Benelux szinten. Az első határon átnyúló mm, szállítása 45 lábas konténereknek, Timmermans úrról történik az, történt az egyeztetés, tehát itt a 45-ös konténerekről a közúti szállításnál megtörtént a megállapodás. A kamionok a nehézgépjárművek tekintetében miniszteri bizottsági szinten úgy döntöttünk, hogy Belgium és Hollandia közös projekteket fog kidolgozni például a Lizsi légi, illetve repülőtérre vonatkozóan, például éjszaka legyen összekötetés Hollandiával, aztán vannak olyan ipari mm, vállalkozások, amelyekre nagyon fontos az éjszakai használat. Úgyhogy most a jövő héten fogunk egyeztetni legközelebb főtitkári szinten, közlekedési minisztériumok képviseletében azért, hogy kialakítsunk egy keretet. Természetesen szigorú feltételek mellett működhet csak ez. Minden esetre Benelux szinten fönnáll az erős szándék ennek a használatára, természetesen vannak ellene és mellette érvek. A hollandiai tapasztalatok alapján inkább pozitív ez a lehetőség, és nagyon alacsony szinten fordulnak el problémák a nehézgépjárműveknél. Megnézem a listát. a kis csomagok kiszállítása, mini ö, kis terautókkal, ez volt egy kérdés. Itt ö, valójában benne van a jelentésben, szerepel is egy leírás, hogy nincsenek megfelelő adatok azzal kapcsolatban, hogy itt mi történik. Mindenkinek az a benyomása, látjuk, hogy egyre több ilyen kis terrautó jelenik meg. A, nem tudjuk, hogy ennek az oka az elektronikus kereskedelem fokozódása-e, vagy az új díjrendszer Belgiumban. Ez nem egyértelmű, nem mérhető. Miért? Mert egyszerűen nem állnak rendelkezésre adatok ezzel kapcsolatban. A jelentés egyik következtetése az, hogy a statisztikai hivatalainknak egyeztetniük kell, meg kell határozniuk, hogy itt miről beszélünk, mit jelent az, hogy kis terautó, könnyű tehergépjármű, hogyan tudjuk számolni ezeket, mérni ezeket. A, tehát következtetésként elszerepel, hogy follow-upként legalább a Benelux szintjén ezeket az adatokat be kell gyűjteni, de gondolom, hogy Európa többi részén is ez fontos lenne, esetleg a Eurostatnak lehetne ez a feladata, de az első lépés az egyértelmű definíciók meghatározása. Úgyhogy nem tudom, ez ugye azonnal nem megfelelő válasz, de a probléma meghatározása megtörtént, és innen kell kiindulni. Äh, gefragt, macht die Benelux was mit, mit äh, äh, alternative Brennstoffe? Ähm, äh, in Igen, itt az alternatív üzemanyagok tekintetében, tehát ebben a tanulmányban közvetlenül nincs róluk szó, de mindenképpen növelni kell majd az elektronos autók számát, és az alternatív üzemanyagok a szállítás irányelv értelmében kerülnek majd nemzeti végrehajtásra, tehát itt a tagállamoknak nemzeti terveket, nemzeti végrehajtási terveket kell kialakítani, tehát hogy hány gépjárművet terveznek az elkövetkezendő években, és a Benelux országokban megragadtuk ezt, és 2015-ben tettünk egy nyilatkozatot, amely során kijelentettük, hogyha ezek a cselekvési tervek megvannak, akkor megbeszéljük ezeket a munkacsoportunkban, és nagyon szoros kapcsolatban állunk azóta, és kijelenthetjük, hogy a határ mindkét oldalán lehet majd egy töltőállomás. És ez például megengedi, hogy a hálózatot megfelelő módon kiépítsük. És így kialakulhatnak a Benelux államokban a töltőállomások, de a szomszéd országokban is. És egy Benelux folyosót is létrehozhatunk a fogyasztóknak, és ilyen kezdeményezések vannak, természetesen nagymértékben függenek attól, ami a szállítási irányelven van, de dolgozunk rajta. Volt egy infrastruktúrával kapcsolatos kérdés is, ugye? Igen, voltak infrastruktúrával kapcsolatos kérdések. Például a Riké úr kérdése Észak-Franciával való összekötetése vonatkozóan. A legfontosabb projekt ezzel kapcsolatban az új LOK termőzőnél. Ez egy fontos projekt Belgium és Hollandia között. 900 millió eurós beruházásról van szó, hogy mikor kezdődik a végrehajtás ez itt Európai Bizottsági támogatás is van, európai finanszírozás is van, úgyhogy itt Rotterdam is be lesz kapcsolva, és Franciaország északi területe, úgyhogy ott lesz ilyen fizikai infrastruktúra. És kapcsolódva az ön kérdéséhez, a helyi problémák megoldásához mindig azt látjuk, hogy szélesebb körben kell gondolkodni. Például Strasbourg bekötése, becsatolása, én belga vagyok, de Belgium-Luxemburg közti összekütetés például a vasút tekintetében súlyos probléma, sokba kerül, a megoldáshoz a szomszédokra van szükség. De miért olyan nehéz probléma? Mert pénzbe kerül, sok pénzbe kerül, politikai szándékra is szükség van, de a földrajzi helyzet is olyan, hogy prioritásokat kell felállítani. Most nem azért ülök itt, hogy megvédjem a belga politikát, de amikor sok beruházásra van szükség nemzetközi projekteknél, ugye a karbantartást nemzeti szinten mindig meg kell oldani, úgyhogy ez egy kicsit döntéskérdése is. mindig fölmerül a, fölmerülnek ezek a kérdések, amelyeket ön említett. De pont az ilyenfajta együttműködésnek köszönhetően az új Locket projekt meg fog valósulni, ez egy ilyen példa, ez egy eredmény. Napi renden kell tartani, de meg kell érteni a helyi problémákat is, és a szomszédoknak össze kell ülniük a probléma megoldása érdekében. Még egy dolog, a könnyű gépjárművekkel kapcsolatban, amit hallunk, és ezt tanulmányozni kívánjuk, hogy modell eh, átállásról van szó most, ez már folyamatban van, a nehéz gépjárművekről, a kis tergépjárművekről van átállás. Egyrészt nincs tahográf kötelezettség a kis gépjárműveknél, másrészt az új fajta szállítási feladatok is ezt támogatják. Jan el is mondta, hogy hogy áll ez, és ez most eh, már arra vezetett minket, Persze majd a bizottságunknak kell dönteni a, a tanulmányról. Minden esetre mi úgy gondoljuk, hogy erre kell koncentrálnunk, és látjuk, hogy itt változások vannak. Erster dran, der hat sich vorher gemeldet. Köszönöm, következik először. Most nagyon nagy lelkű vagyok, aztán pedig... Jó, köszönöm szépen, elnök úr, ezt a nagy lelkűséget. Én a kompetenciákról és kvalifikációkról szerettem volna még tudni valamit. Én azt láttam a jelentésben, hogy a szállító levelek egyszerűsítése, digitalizálása terveztetik. Ez hogyan valósulna meg, Van der Kamp úr? Elnök úr, nekem is lenne még egy kérdésem a hosszú szerelvényekkel, jármű szerelvényekkel kapcsolatban. Ezek Luxemburgban engedélyt kapnak? Észak-Rajna-Vesztfáliában pedig ugye állítólag hatalmas vita van, mert egyes német tartományokban ezek tudnának menni, máshol nem. Ilyen a Luxemburg és észak rajna vesztfália közti megalapodás. Észak-Rajnvesztfáliában nem engedélyezettek ezek, és a Benelux államokban is megbukott ugyanez a dolog, mert az összes környező európai ország európai joga alapján ez tilos. A parlament is többséggel ezt megszavazta, de a Beneluxok államok nagyon okosak, itt ketten itt vannak előttem ezekből az okos emberekből, még mielőtt az EU lett volna, kiharcoltak magunknak bizonyos külön jogokat, és egymás között, a három ország, három bezőksz ország között lehetségessé tették ezen nagy szerelvények közlekedését, csak éppen nem mehetnek ki a Benelux államokból. észak vesztfáliában nem engedélyezettük ők. Na, a UDI rendszerről. Svájcsak azért tud ennyire európai lenne, lenni, mert nem az Európai Unió tagja. Minden úton bevezették az udíjat az öt tonnánál nagyobb járművek számára. Mindegy, kicsi, nagy, közepes utakon. És amikor Spanyolországba mentünk, európai ö, pénzekből kiépített autópályán mentünk, amin nem lehetett haladni, mert a teherautók éppen pénzt spóroltak. Tehát e, ügyesen átterelték a forgalmat máshova. Brüsszel-Strasbourg e, összekötése állítólag nagyon sokba kerül, de 800 méternyi Valencien és Mons közötti szakasz kéne csak felújítani. Nem igaz az, hogy Európa képtelen legyen 800 méternyi pályát felújítani. Ez egy teljes órával rövidítené meg a Brüsszel-Valencien utat. Most direkt sértegetem itt a valenciai vasúti ügynökséget, hogy ők ott ugye ott vannak, és ezt nem veszik észre. Brüsszelből nem tudunk hozzájuk oda menni. És ők sem tudnak a belga fővárosba utazni könnyedén. Erre van a válasza. És még ott is van egy kérdés a közönségben. Köszönöm szépen, elnök úr! Csak kiegészítést szeretnék tenni. A, a Brüsszel-Párizsban volt az első nemzetközi vasútvonal, és pont ezen hiányzik most ez a 800 méter. Ö, Franciaország már ajánlatot tett erre, de be, egész Belgiumban 1 millió eurót nem sikerült találni, Ez tulajdonképpen csak 400 méter észak-déli irányban lil mellett valósítani meg a kerülést. Igen, számomra is elfogadhatatlan és érthetetlen, hogy ezt miért nem tudja senki megvalósítani. Tehát egy millióba kerülne az. Ugye, jó, innen nézve kicsi, eh, nagy pénz, de ugye 900 millió meg nem tűnik nagy pénznek. Köszönöm szépen. Ezt nem csak a Benelux államok szintjén vitatják. Sütörtök délelőtt volt egy ülésem a miniszterekkel, a közlekedés miniszterekkel belülről, és ott is beszéltünk ezekről a felvetésekről, és állítólag ez egy olcsó, gyors megoldás lenne. Nyitottak vagyunk, beszélünk róla. Tehát lesz erről szó. A másik eh, elem, amire oda kell figyelni, Ulam úr is elutalt, hogy a szakmai elismerése kölcsönössége működik-e az ágazatban dolgozók között. Már két éve vitatkozunk róla. Ez nem igazán válasz, amit most adok, de azt tudom elmondani, hogy Múlt évben volt a felsőfokú képesítések elismeréséről egy egyeztetés Luxemburg, Belgium, Hollandia között, és ez most egy kicsit beindította a dolgokat, általában véve a szakmai kölcsönös elismerés területén. Reméljük, hogy ez tovább megy majd ez a lendület, és a Benelux országok valamit hozzá tudnak tenni majd az európai folyamatokhoz, mert ennek van már egy kerete, csak a közlekedési ágazatban nem valósult eddig meg, mert ez egy sajátos mm, terület, de nagyon úgy áll a szekér, hogy ez meg fog valósulni. Csak hogy hozzátegyek valamit ehhez a vitához, a foglalkoztatottak száma nagyon nagy, itt most erről nem volt külön szó. Minden tizedik munkahely logisztikához kötődik a szabad országokban. Ez is mutatja, hogy mennyire fontos, hogy ezt az ágazatot jól szervezzük, és a modernizáció és a zajék és az akadályokat elhárítsuk. És igen, nem utakat épp kéne építeni, hanem az intermodális közlekedést jobban megszervezni. A digitalizáció zajlik, például a úti akmányok vonatkozásában is a miniszterelnökök leszögezték, hogy ha valahol a digitalizációnak van értelme, akkor a Benelux országokban ez a közlekedés, és a következő évekre már fogalmazódnak a digitális átjárhatóságra vonatkozó programok, kissé lekésve, de mégis most már beindultak. Minden egyes belvízi vagy be, szárazföldi gépjármű egyedi azonosítóval rendelkezne, és minden úti okmány digitalizálásra kerülne, a vámeljárás egyszerűsödne, a belvízi hajózás levelei ma már, már ma is félig papírmentes módon zajlanak. Ez nem egy űrkutatási <laughs> feladat, tehát nem olyan bonyolult, mint az űrkutatás, ezeket meg lehet csinálni, és zajlik is a folyamat. A következő évek során a Benelux miniszterelnökök erről egyeztetnek, illetve már egyeztettek és döntöttek. Ami a hosszú gépjármű szerelvényeket illeti, ezekre vonatkozóan is ezt tudom elmondani, hogy a jogi keret megvan a kísérleti projektekhez. Meg kell vizsgálni, hogy hol működhet, hol nem működne jól, mikor érdemes ezeket használni, engedélyezni, és hol nem. ugye a Benelux országok hát nincsenek egymástól sem messze, meg a repülőterektől sem messze, de például a virágszállítást lehetne például éjszaka nagy gépjárművekkel hatékonyabban magyarítani, mint kics- kisebbekkel és nappal. Ilyeneken gondolkodunk, a Benelux országok együttműködnek, megosztják, nem csak egymás között, hanem egyéb partnereikkel is ezeket a adatokat, dilemmákat, elképzeléseket. Most itt észak a Westfália hangzott el, de más francia-német egyéb szomszédainkkal is egyeztetünk. És vannak kísérleti projektok elindításának egy dátum, hogy mikortól kéne nekik futni? Nem egyértelmű még a helyzet, hogy mikor legyen végük, mert még a kezdetük sincs kitűzve nálunk Németországban fordítva van, hogy kitűzzük az kezdetét, ezeknek csak a vége nem látszik soha. Reméljük, hogy, hogy nem másolják le ezt a trükköt rólunk a németekről a Benelux országon. Köszönöm. Tehát vannak tanulmányok ezekről a hosszú kamionokról, el kell olvasni. Igen, el, fog, el fogom olvasni, ha vannak ilyen tanulmányok. Akkor köszönetet szeretnék mondani Willems és Moléna uraknak az előadásokért, a vitáért. Egy eléggé fárasztó nap van mögöttünk, de szerintem nagyon érdekes volt. Éppen ezért köszönetet mondok. És az egyébek pontokhoz érünk, a 22-es ponthoz nincsen egyéb, akkor a 23-as pontra térek át, tehát ez a következő ülés helye, és ideje, november 9-e Brüsszel 2016 reggel 9-kor. Most mindenkinek egy kellemes estét kívánok, és minden jót!